colleagues. Uh, Kedves kollégák, azt javaslom, hogy megkezdjük az ülést. Uh, elnök úr nem sokára megérkezik, legalábbis remélem. Először is jó reggelt kívánok mindenkinek! Fogadjuk el a napi rendet. A 9. és 10. pontot a vízumok kiadására foglalkozó pont az örmény köztársaság magyar európai közötti, illetve az engedély nélkül tartozó személyek, ezeket elhalasztottuk, ezt az előadó kérte, hogy halasszuk el, ha nincsen kifogásuk ez ellen, akkor ebben a módosított formában fogadjuk el a napi rendet. El kell fogadni 2012. októberi ülés jegyzőkönyvét fogadjuk el, nincs kifogás ezzel kapcsolatban, most pedig a jogalkotási eljárásra szóló intézményközi tárgyalások jelenlegi ellása. Először Morales úr, a szezonális munkások a kapcsolatos rendelkezéseket kérem, hogy a legújabb fejleményekről tájékoztasson. Köszönöm szépen ötödik alkalommal került sor a szezonális munkavállalókkal kapcsolatos trilógusra. Kemény tárgyalásokat folytattunk, pozitív munkát végeztünk az írelnökség alatt. Külön szeretnék köszönetet mondani az írelnökségnek az igen gyors, igen jó haladásért a legfontosabb pontokban az menekültügyi csomag kompromisszumát követően ez egy nagyon érzékeny dolog volt, hogy ez egy a szezonális munkások esetében nagyon fontos foglalkoznunk itt ebben az összefüggésben is a témával, elhelyezés, szankciók, a foglalkoztatók témája. De ezek nagyon érzékeny témák, mint mondtam, ezért nehéz haladni, de szépen haladtunk, de még nem jutottunk el az eredményhez, a végleges lezáráshoz. De bizonyos dolgokat már sikerült lezárni nyár előtt, július 8-án egyébként lesz egy újabb ülésünk, akkor tovább lépünk, és némi jó szándékkal azt gondolom, hogy talán még végső megállapodásra is juthatunk, ez egy nagy lépés lenne, hiszen eléggé fáradtak vagyunk már ebben az ügyben, és el tudunk jutni július 8-án erre az utolsó nagy lépésre, és, de az írelnökség nagyon komoly erőfeszítéseket tett, hogy eljussunk egy, és a közelébe is jutottunk egy ilyen végleges megállapodásnak. Thank you, Mr. Mariah. Köszönöm Morales úrnak. Aztán a kábítószer prekurzorok rendeletben sikerült megállapodásra jutni a parlament és a tanács között elmúlt héten. Arról tájékoztattak, hogy a Koreper tegnap megvizsgálta a szöveget, miután megkaptuk a tanács levelét. Július 8-9-én lehet szavazni erről a Libében. A jelentéstevő nem tud jelen lenni a mai napon, de gratulálni szeretnék neki és az ányék előadóknak. Most pedig a hatodik napi rendi pont következik a PNR-rel kapcsolatban az utas nyilvántartási adatok. Tehát Kirkop úr az előadója ennek a témának. 2011 óta folyik a vita, erről már több alkalommal vitattuk ezt meg, az arányosság témája, a megőrzési, tárolási időszak, adatvédelem és egyéb nagyon fontos tép szóba. Libé belül szavaztunk áprilisban erről. A plenáris elé egy végleges jelentést kívánunk terjeszteni a 175-ös szabály értelmében ezt visszaküldte a plenáris újra, újbóli mérlegelésre a szakbizottság szintjére. A következő lépéseket kell megnézni. Kirkop úr az előadó, ő fogja mondani. miben gondolkodunk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a lehetőséget is, hogy az EU PNR-t megvitathatjuk itt a szakbizottságban újra. Azért vagyok itt, mert az egész parlament lehetőséget kapott, hogy elutasítsa ezt az anyagot, de úgy döntöttek ehelyett, hogy keressünk kompromisszumot. Természetesen eh, én is ezt szeretném, és örülök, vagy bízom abban, hogy konstruktív módon tudunk dolgozni a témában. És elnök asszony, ön már említette a legfontosabb pontokat, de remélem, hogy itt eredményre tudunk majd jutni. Nagyon fontos anyagról van szó, hiszen alapjogok, adatvédelem az EU polgárok esetében nagyon fontos, de fel kell lépnünk a szervezet bűnözéssel és a terrorizmussal szemben is. Ezek nagyon fontos témák itt a parlamentben. Létrehoztuk a Krim szakbizottságot, hogy külön foglalkozzunk ezzel, fel tudjunk lépni és egy sor ember szólt hozzá az adatvédelmi irányelv tekintetében, a börtönökről, és, vagy a prizmáról is nagyon gyakran beszéltünk, de éppen ez az, amiért fontos ez az én véleményem alapján, hogy világos európai jogi keretre van szükség, hogy egyértelmű tegyük a légitársaságok az utazók számára, hogy mit is értünk a PNR alatt, hogyan használják ezt fel ezeket. Ez pillanatnyilag európai szinten teljesen hiányzó szabályozás. Egy véletlenszerű rendszer működik, egy nem éppen jól szabályozott területen is. A PNR felhasználását az adatvédelmi irányelv nem fedi le pillanatnyilag, és azt gondolom évekig tarthat, amíg el tudunk fogadni egy végrehajtásra vonatkozó szabályozást. Remélem, hogy az Európai Bizottság el tudja magyarázni, miért fontosak ezek a PNR adatok, és hogyha tagállami szinten már használják is, miért szabályozok ezt mi ezen a szinten is. Ezt konstruktív módon kell látni, és haladni kell az anyaggal. A plenáris egyértelmű mandátumot adott arra, hogy nézzük meg újra a megállapodást méghozzá felelős módon. Én felajánlottam az árnyék előadóknak, a társelőadóknak a lehetőséget, hogy újra összeüljünk, rövid távon, hogy megvitassuk pozitív megközelítésben ezt a témát. Nézzük meg újra ezt a témát összességében, valamennyi európai polgár érdekében. És hát az utazó közönség érdekében is. Köszönöm, köszönöm szépen, Kirkop úr. Van-e más, aki ehhez a témához hozzá kíván szólni? Romero asszony, Romero López Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megkérni a néppártot arra, hogy foglaljon állást. Nincs jelen az árnyék előadójuk. Én a szocialista árnyék előadó vagyok ebben a témában. Körkhop úrnak a javaslata akár érdekes is lehet a számunkra. Jól lehet, ezzel a témakörrel még tovább kell foglalkoznunk. A helyzet áttekinthetetlen, ez az egész akta nagyon bonyolult, és már csak azért is nehéz a helyzetünk, mert nem csak ezt a vitát kell lefolytatnunk, hanem van egy másik vita is, ami összességében az adatvédelmi irányelvet illeti. Úgy gondolom, hogy most esélyünk van arra, hogy folytassuk az ezzel a témával kapcsolatos eszmecserét, hiszen még nagyon sok tisztázni való kérdés van. Nem csak az elmúlt szakbizottsági ülésnek az eredményét tekintve vannak tisztázni való kérdések, hanem vannak egyéb eh, globális és európai adatvédelmi eh, vonatkozások, vannak újabb botrányok, és azt láthatjuk, hogy ezek a botrányos esetek megrázták, megrendítették az embereknek a bizalmát. Tehát itt az alapvető kérdésekben kell először is tiszta vizet öntenünk a pohárba. A bizalom és a biztonság környezetét kell megteremtenünk a nemzetközi bűnözés elleni harcban. Úgyhogy talán észszerű lenne egy újabb árnyék előadói megbeszélést tartani ezeknek az alapvető kérdéseknek a tisztázására. Körkhop úrnak a javaslatait megfelelőnek tartja a frakcióm, még módosító indítványaink lesznek, tovább kell folytatnunk a munkát, hiszen nagyon sok a tisztázandó kérdés, amelyekről eddig még csak szó sem esett, úgyhogy dolgozzunk tovább. Frau Ernst, bitte. Merci. <laughs> Ja, um... Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy még egyszer időt szakítottunk a mai napon erre a kérdésre. Számunkra is ez egy fontos ügy, ezzel figyelembe vették a mi álláspontunkat, hiszen minket is nyilván az foglalkoztat, hogy hogyan tovább. Nézzük meg a legújabb botrányokat, amelyek napirenden vannak és amelyekben ugye bizonyos kormányok is érintettek, illetve amelyeket kormányok provokáltak. Tehát még egyszer szót kell ejtenünk arról, hogy hogyan tudjuk az adatvédelmet az európai polgárok számára biztosítani, ami ténylegesen szükséges annak érdekében, hogy a megfelelő adatvédelem biztosítva legyen, és a megfelelő biztonság és az embereknek a biztonsági elvárásai is teljesüljenek, az a következő. Ez a két dolog ugye azonos értékű, azonos rangú érdek, mind a kettőre figyelmet kell fordítani, mind a kettő érdekében lépéseket kell tenni, de mielőtt tovább folytatnánk eh, az európai utas eh, adatoknak a védelmével kapcsolatban, mindenképpen jó lenne egy értekezetet tartani valamennyi érintett előadóval és árnyék előadóval, azon témákat érintve, amelyeknek adatvédelmi vonatkozása van. Tehát adatvédelmi rendeletről szót kell ejtenünk, adatvédelmi irányelvről, az európai eh, utas eh, adatok védelméről szót kell ejtenünk, és jó lenne, hogyha az Európolt is bevonnánk a munkába. A megbeszélések során mindenképpen szót kell ejteni arról, hogy milyen kölcsönös függőségek, kapcsolatok, eh, tartalmi összefüggések állnak fenn a különböző területek között, és ezeket hogyan kezeljük. Ezt nyilvánvalóan megfelelő időt szakítva erre a témára kell megbeszélnünk. Egy másik dolog pedig, hogy tisztáznunk kell pontosan, hogy a tagállamok mennyiben hajtották végre, vagy fogják végrehajtani az európai eh, utasadatokkal kapcsolatos előírásokat. Van egy eh, elemzés, egy dokumentáció már arról, hogy eh, hogyan hajtották végre ezeket az előírásokat, ezt nézzük meg, és akkor elérjük azt, hogy nem egyszerűen csak megnevezünk országokat, és azt mondjuk, hogy ezek ezt szeretnék, azt szeretnék, nyilvánvalóan ez elégtelen. Az is fontos, hogy az Európai Adatvédelmi biztost is bevonjuk a munkába, tehát az érintett hatóságot vele is beszélnünk kell. Tehát itt megfelelő időt kell szakítanunk ennek a fontos döntésnek a meghozatalára. Ez lenne a mi javaslatunk. Köszönöm, Fosz! Fosz úr! Vielen Dank. Köszönöm szépen. Először is szeretném üdvözölni azt, hogy az előadó még egyszer neki eh, fog ehhez a témának, és még egyszer lehetőségünk van beszélni erről a témáról, és beszélhetünk magáról az eljárásról is, illetőleg érdemi tartalmi kérdésekről is, amelyekben mondjuk úgy még nem igazán sikerült többségi eh, alapot elérnünk. Amiről is szó volt, azzal is foglalkoznék röviden. Úgy gondolom, hogy az adatvédelmi botrány kapcsán mindenképpen felismerhettük azt, hogy ennek a területnek a szabályozása igenis megfelelő értékkel bír. A meglévő adatvédelem meg, tehát a most folyó adatvédelmi botrányra csak azért kerülhetett sor, mert nem kielégítőek az adatvédelmi szabályozások, úgyhogy sürgősen szükséges, hogy itt megfelelő szabályozással éljünk. Azok a összeköttetések, amelyekről itt szó volt, ezeket én nem igazán látom át. Nézzük meg, hogy milyen ezek az utas adatvédelmi szabályok milyen utazásokra, milyen tárolási időre vonatkoznak, stb. És meg kell néznünk, hogy és meg kell nézzük, hogy mennyiben tudjuk az adatvédelmi, az általános adatvédelmi rendelések keretében ezt a kérdést rendezni. Tehát mennyiben tudjuk egy lex generalis keretében, egy általános jogi szabályozás keretében rendezni ezt a, a, a rendelet e, és, e, és az irányelv keretében, és mennyiben van szükség egy lex specialisra, egy külön, különös jogszabályra ennek rendezésére. Tehát az alapelveket fektessük le a lex generalisban, e, az európai utas védelmi adatokkal kapcsolatos irányelvben, e, és csak nagyon kevés utalás legyen e, a különös jogszabályra. Beszélhetünk ugyanilyen utalásokról, de úgy gondolom, hogy túl sok e, hozadéka ennek nem lenne. Egyben üdvözlöm azt is, hogyha a vita további folyása során többségi szavazat elnyerésére képes kompromisszumokat tudunk kidolgozni, hiszen ennek a kérdésnek a tagállami kezelése is tovább megy, további lépéseket tesznek a tagállamok ezen a területen, és egyre nehezebb lesz ezekbe a tagállami folyamatokba, intézkedésekbe beleavatkozni. Tehát jó lenne, hogyha minél hamarabb előrelépést érnénk el. Mrs. Intveld. Intveld asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden, mert szeretnék eh, a dolgok eh, eljárási oldalára eh, koncentrálni, ugyanis az érdemi részről már nagyon sokat beszéltek. Nyilván már mm, ez, ez folytatódik is. Én rögtön a kezdetektől fogva két dolgot említettem, és ezekhez ragaszkodom. Hogyha azt mondjuk, hogy szükség van az európai irányelvre, a nemzeti programok harmonizálására, akkor szeretnék információt kapni ezen meglévő nemzeti programokról. Évek óta kérjük ezeket. Állítólag 16 országnak van ilyen programja. Szeretnék az Európai Bizottságtól részletes információt kapni erről. Nem hiszem, hogy ez túl nagy kérés. Másodszor tudom, hogy nem mindenki ért ebben egyet, de Kezdetektől fogva mondtam, hogy ez összefügg az adatvédelmi irányával. Nem hiszem, hogy bármilyen értelme is lenne eh, rendőrségi és eh, igazságügyi együttműködési területet létrehozni, amit egyébként én támogatok teljes szívemből, de mindezt kivenni az adatvédelemből minden egyes végrehajtási esetben újra kell elkezdeni, újra kell kezdeni az adatvédelmi eljárást. Hogyha valaki PNR adatokkal dolgozik, akkor az egyik eljárás érvényes adatvédelmi eljárás. Hogyha valaki elfogadási parancsol, akkor a másik. De hát ez így nem működik. Azt mondják, hogy tehát ez évekig fog tartani. Na jó, de hát nem akarjuk -e, a tanács nem akarja elfogadni az adatvédelmi irányelvet? Ez teljes mértékben megváltoztatja a teljes stratégiánkat, mert hogyha erről van szó, akkor az nagy baj. Szerintem a tanács be fogja tartani a szavát, E, és hogyha nem teszi ezt meg, akkor, akkor ezt tegye nyilvánossá. Én abból indulok ki, hogy az adatvédelmi irányelvet el fogják, el fogják fogadni addig, amíg a tanács nem nyilatkozik máshogy, Albrecht. Köszönöm szépen. Először is azt mondanám el, hogy, hogy még mindig egy kicsit csalódott vagyok, amiatt, hogy a szakbizottság egyértelműen amellett szavazott, hogy a bizottság javaslatát utasítsuk el, és aztán a plenárisról visszautalták ide. Nem hiszem, hogy ez volt az eredeti szándék, úgyhogy tartsunk ki az eredeti döntéseink mellett. Ami az érdemi részt illeti, én már többször is mondtam, hogy egy ilyen javaslatnak komoly alkotmányos következményei vannak. Hogyha megnézzük az emberjogi, az emberjogi bíróság döntéseit, tehát a Markberg ügyet, ez, nem, ez sem felelt meg a, az egyezmény 7-es és 8-as cikkének, a magánélet, a családi élet védelméről szól ez a cikk. Szeretnék utalni az adat rögzítési irányelvre, és ezt öt, az európai tagállamok öt, öt tagállamban utasított el az Alkotmánybíróság mind a nem megfelelő végrehajtási szabályok, másrészt pedig maga az irányelv miatt is. Most az Európai Bíróság előtt van az ügy, és júliusban kerül ez a bíróság napi rendjére. Világos és egyértelmű kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy általában szükség van-e a Bianco adatrögzítésre, statisztika kérdése felmerül, aztán, hogyha össze hasonlítjuk az adatrögzítést, vagy az adat megtartást, és egyéb kérdéseket, akkor ugye láthatjuk, hogy itt nagyon nagy elemzéseket, messze mutató elemzéseket lehet folytatni az utasadatokkal kapcsolatban, hogyha ilyen hosszú ideig megtartják, rögzítik az adatokat. Tehát meg kell várni az Európai Bíróság döntését, mielőtt tovább lépünk és elfogadjuk ezeket az intézkedéseket. Emellett azt sem látom helyesnek, a vita fényében az elektronikus ellenőrzés fényében jobb információ cserére van szükség a végrehajtás, a rendőrségi együttműködés területén, a nyomozati együttműködés, a bűnösök bűnelkövetők elfogása, elfogásában megvalósuló együttműködés terén közös sztenderdekre van szükség, és a, a közös sztenderdek a végrehajtása, jogérvényesítés és a bűnüldözés terén elengedhetetlenek ahhoz, hogy együttműködni tudjanak a rendőri szervek nem igazán látom, hogy miért kellene azt mondanunk, hogy egyetértenünk, egyetértünk, azzal, hogy ez az irányelv ne kerüljön napirendre. Nem hiszem, hogy az általános megfigyelési hullám eh, össze eh, egyeztethető a jogállamisággal és a demokrácia alapelveivel. Sokkal inkább a jobb információ cserére kellene koncentrálnunk. Az adatvédelmi irányelv Europol és PNR témában egy együttesülést kellene tartani, a közös sztenderdeken gondolkodni, és utána a további lépéseken. Kallenbach asszony. Köszönöm szépen. Józan József Weidenholzer és Birgit Zippe képviseletében veszek részt a mai ülésen, ők akadályoztatva vannak, nem tudnak személyesen jelen lenni. Úgyhogy én veszek részt a nevükben ezen a vitán, és szeretném a következéket rögzíteni. Masszív kifogásaink vannak az intézkedések szükségességével és arányosságával kapcsolatban, úgyhogy alapvetően megkérdőjelezzük az irányelvnek a szükségességét. Úgy gondoljuk, hogy a megfigyelésnek a növelése nyilvánvalóan növeli a biztonságot, de nem szükségszerűen növeli a szabadságot. Itt most már nem csak a terrorizmus elleni harcról van szó, hanem más bűncselekményekre is kiterjedne a nyilvántartás. Az illetékes szakbizottság ezért okkal, joggal figyelt arra az ellenérvekre, amelyek elhangzottak a bizottság javaslattal kapcsolatban, és elutasította a javaslatot úgy gondoljuk, hogy módosító indítványokkal eh, nem feltétlen lehet eh, módosítani ezen a helyzeten, nem is foglalkozott a módosítókkal az illetékes szakbizottság, és elutasította a javaslatot. Hogyha a polgároknak a eh, szabadságára gondolunk, akkor az elutasítás mellett kell továbbra is kiállnunk a baráti államok rendszer szinttel megfelelő jogalap nélkül gyűjtik az adatokat, és ez a polgárok bizalmára nem tarthat számba. Senki sem érinten, értené meg, hogyha az álláspontunkat, tehát az, hogy egyszer a hozzájárulásunkat elutasítottuk, azt most alapvetően megváltoztatnánk. Köszönöm. Mr. Filstra. Ja, dank u, dank wel, voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy érdeklődéssel vettem részt, illetőleg követtem ezt az eszmecserét. Mi teljesen nyilvánvalóan viselkedtünk a szavazás során. Elutasítottuk megfelelő többséggel a javaslatot. Az előadó azt mondta, hogy itt megpróbálja az elutasítást újra elkerülni, de úgy gondolom, hogy már az elejétől láthatjuk, hogy a kompromisszum nagyon nehéz lesz. A legfontosabb érveként az újratárgyalás az volt, hogy szabályozni kell a tagállamoknak a magatartását. Ugyanakkor a tagállami kompetenciába utalja eh, a szerződés az igazságszolgáltatást eh, és a belügyeket, úgyhogy eh, azt kell meglátnunk, úgyhogy nyilvánvalóan nem szabad, hogy az legyen az eredmény, hogy több Európa születik ezen a területen. úgy gondolom, hogy nem, úgy gondolom, hogy itt a világos volt, hogy a szavazási eredmény jól mutatja, hogy mi a magatartás Európában, a vélemény ezzel a e, ezzel a dologgal kapcsolatban. Nem mehetünk tovább az európai úton ebben a kérdésben, és nyilvánvalóan itt a tagállamok csak azokkal a jogokkal élnek, amelyeket a szerződés, az európai szerződés biztosít a számunkra. Úgyhogy úgy gondolom, hogy tartanunk kell magunkat eh, ahhoz, eh, ami a nagykönyvben meg van írva, és vissza kell utalnunk ezt az egész ügyet a bizottságnak. Most mielőtt megadom a szót a Kirkop úrnak, megkérdezem a bizottságot és a tanácsot, hogy van-e valami megjegyzésük? Nem? De? Bizottság, tessé. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság eh, tudomásul vette a plenáris döntését, a június 10-i döntését. Eh, üdvözöljük eh, azt a tényt, hogy folytatódnak a tárgyalások a parlamentben, a, vagy folytatódik a vita a PNR irányelvről, mert ez egy nagyon fontos jogszabályalkotó javaslat, alkotási javaslat. Meghallgattuk az aggodalmakat itt ma a javaslattal kapcsolatban, és ezeket komolyan vesszük. Az Európai Bizottság továbbra is eh, támogatja eh, a kompromisszum eh, keresést és a PNR irányelv elfogadásához vezető utat. Ami a nemzeti szintet illeti, többször utaltak erre, mivel a, ahogy a bizottság már elmondta, ezt egy írásbeli kérdésre adott válaszában 16 tagállam kért ISZAK támogatást nemzeti PNR egységek létrehozására nemzeti jogszabályok alapján. Ezek azt mutatják, <clears throat> hogy számos tagállam nemzeti szinten kész, ö, ö, hoz létre PNR egységeket. Az Európai Bizottság szeretne koherens, eh, következetes, egységes megközelítést alkalmazni a PNR eh, adatkezelésekkel kapcsolatban. Eh, tudomásul vettük az önök kérését, hogy további információt kérnek -e ezekről a kérdésekről, eznek eleget fogunk tenni. Tanács? Nem, akkor jelentéstevő Kirkopúr. Köszönöm, elnök úr! Azért lenne még néhány szó, amit eh, itt hozzáfűznék. Vannak ugye fenntartásaink, de emellett azért a vita kicsengése pozitív. Néhány dolog uh, Albrecht úrnak. Albrecht úr, tudom, hogy ő demokrata, annak ismerem, és nyilván azt is tudja, nem elég azt mondani, hogy egy bizottság így döntött, ezért a parlamentnek ezt eh, el kell fogadnia. Én szerintem az Európai eh, Bizottság, illetve a szakbizottság az eh, tulajdonképpen csak javaslatot tesz, és a végén a parlament plenárisa hozza meg a döntést. Úgyhogy azt javaslom, hogy olvass el a házszabályt, és a házszabályt azt betartottuk, tudnunk kell, hogy mi a feladatunk. Ami az adatvédelmi adatvédelmi hely, irányelvet illeti, Ábrecht úr nagyon jól tudja, hogy ez egy rendkívül bonyolult ügy, ez el, el fog tartani egy ideig, míg ez egységes keretbe foglalódik. Nem hiszem, hogy addig várhatunk. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság világossá tette, hogy az a, olyan a helyzet, hogy PNR rendszerek jönnek létre nemzeti szinten. Most nem arról van szó, hogy ezek a rendszerek felülírnák azt, amit mi döntünk. Fordítva van a helyzet, azok a standardek, a kritériumok, amelyeket egy EU PNR rendszerben meghatározunk, ezeket a tagállamokra alkalmazni kell, a tagállamoknak alkalmazni kell, tehát minimális garanciákat adniuk kell az utazóközönségnek, standard megállapodásokat kell kötni a légitársaságokkal, és az egyes országoknak meg kell felelniük az európai rendszernek. Tehát egy standard rendszer létezik majd, És annyit mondanék még, hogy ugye eljárásról beszélünk, azt gondoljuk, hogy az eurodakkal gyorsan kell előrelépni, aztán az európai információs irányelvekkel is. Nagyon fontosnak tartjuk ezeket a kérdéseket. 18 hónapig, másfél évig dolgoztunk ezen az intézkedésen, és további viták lesznek még. Romero López kollégával egyetértek, további lehetőségek lesznek még a vitákra. Én igyekszem a lehető legnyitottabb hozzáállást tanúsítani, és biztosítani a kollégákat az együttműködésemről. Köszönöm, elnök úr. Jó. Köszönjük szépen, meghallgattuk Kirkop urat, és követjük, figyelemmel követjük az eseményeket. Hetes napi rendi pont, külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az elkötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országának felsorolása. Na, a jelentéstevő Maria Gabriel, Először meghallgatjuk a jelentéstevőt, és aztán megnyitjuk a vitát. Gabriela, asszony, tessék venni a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, aki elhagyja a termát, kérem, halkan tegyék. We can proceed with the work. Thank you, Mrs. Gabriel. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani az árnyék jelentéstevőknek, a bizottságnak és az ír elnökségnek folyamatos konstruktív párbeszédre került sor, és így sikerült jól előrelépést elérni. Na most kezdetben is hadd mondjam el, hogy az eredeti eh, javaslat eh, biztos, eh, meghatározza, hogy melyek azok a harmadik országok, amelyek kötelezettség, vízumkötelezettség alá esnek, ez a negatív, illetve a kötelezettség alól mentes harmadik országokat is felsorolja ez a pozitív lista. Nos, ez a javaslatnak a módosítása, ez egy utánkövetési jelentést követel, aztán a negatív és a pozitív listának a meghatározása eh, esetről esetre eh, történik bizonyos kritériumok alapján, eh, például a biztonság, a közbiztonság, a illegális bevándorlás és egyéb faktorok értékelésén alapul, illetve a regionális helyzetet figyelembe veszi és a kölcsönösséget. Nos, ezen kritériumok tiszteletben tartása mellett folyamatos felvizsgálatra van szükség mind a két listán. Ez a jelenlegi javaslat az Európai Bizottság tehát szeretné ezeket a listákat aktualizálni. Három javaslatot tesz, és ezeknek három indokolása van, úgyhogy így szeretném strukturálni a hozzászólásomat. Most e, bemutatom ezeket a javaslatokat, ezeknek az indokolását, és elmondom, hogy mi a véleményem erről, mint jelentéstevőnek. Először is az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a vízumot e, Dominikai Köztársaság, Renát, Kiribati, Marshall-szigetek, Mikronézia, Noru, Balaos, Szent Lucy, Szent Vincent és a Grenadin, Samoa, e, Kelet-Timor, Trinidad és Tobago, Tuvalu országok esetében ezeket vegyük le a negatív listáról. Ez nagyon fontos. A biztosítani kell a kölcsönösséget, ez azt jelenti, hogy az innen érkezők nem csak akkor, csak akkor tudnak ebből profitálni, hogyha egy kétoldalú egyezmény aláírására sor kerül. Aztán a vízumkötelezettséget, vízumkötelezettség megszűnne olyan, ország, olyan országok esetében, elnézést mondja az elnök, Gabriel asszony, azt kérem, Kedves kollégák, akik itt vannak, kérem, hogy tisztelettel adózzanak a beszélővel szembe, mert nagy a zaj. Nos, a harmadik javaslata eh, a bizottságnak a negatív listára vonatkozik. Tehát ide fel kell venni bizonyos országokat, eh, amelyekre vonatkozik majd a a vízumkötelezettség. Én csatlakozom az Európai Bizottság javaslatához, és milyen indokolással eh, került erre sor a karibi és, és csendes óceáni országokkal kapcsolatban, illetve az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Először is Karib-tenger és egy csendes óceán. Itt a vízum kötelezettségnek már nincsen értelme, semmiféle kockázatot nem jelentenek ezek, ezen országok lakói az Európai Unió tagállamai számára, ami az illegális bevándorlást illeti. Én jelentéstevő támogatom ezeknek az országoknak a levételét a listáról. Az említett országokban konzul, konzulensek fenntartása további akadályt jelenthet Schengeni vízumok megszerzése további költségeket jelent. Ami az, a, az útlevelek biztonságosságát illeti, nos, ezek az útlevelek nem kockázatosak, és azt gondolom, hogy a biometrikus, ugye a biometrikus útlevelek bevezetését feltételnek szabtuk a balkáni országokban, annak érdekében, hogy a negatív listáról a pozitív listára átkerüljenek ezek az országok, e, és e, bizonyos e, karibi tengeri és csendes óceáni országok esetében, mint Trinidad és Tobago és egyéb országok kifejezetten biztonságos útlevéllel rendelkeznek, vagy hamarosan bevezetik a biometrikus útleveleket. Aztán a brit lakosok bizonyos kategóriái. Nos, egyes statisztikák azt mutatják, hogy az egyes függelék hármas pontjába tartozó brit állampolgárok nem jelentenek illegális bevándorlási vagy brit, nagy-britanniai lakosok nem jelentek illegális bevándorlási kockázatot az Európai Unió számára. Itt ugyanez vonatkozik rájuk az útlevelek biztonságosságával kapcsolatban, e, illetve ami a negatív lista e, aktualizálását e, illeti, emlékeztetni szeretnék 2011. július 9-én e, Szudántól függetlenné vált egy országrész, és az ENSZ-hez kérte a felvételét és ez a világ legújabb országaként említik ezt az országot. Ön az Európai Bizottság javaslatával egyetértek, és ezt támogatom, de fontosnak tartok bizonyos ajánlásokat tenni először is. Arra kérem az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül az AKC-EU plenáris ülésén e, ezeknek az országoknak a helyzetét. E, gyakran felmerülnek ugyanis problémák, amelyekre megoldást itt lehet találni. Másodszor e, azt kérem, hogy az Európai Parlamentet teljes mértékben vonják be és tájékoztassák a kétoldalú tárgyalások helyzetéről és ezen egyezmények végrehajtásáról, és így szeretnék utalni arról, hogy a parlament tájékoztatáshoz való jogát tiszteletben kell tartani az eljárás teljes ideje alatt. Azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy tájékoztassa a parlamentet azonnal, minden eh, eh, információról, amelyet eh, megkap, és amelyek egy egyezmény felfüggesztéséhez vezetnek. Ami a feltételeket illeti, amelyek szerepelnek a javaslatban, az Európai Bizottságot azt kérem, hogy gondolja végig azt, hogy ezeket a kritériumokat a preambulum bekezdés helyett az érdemi részben tárgyalja részleteiben. Végül pedig ami a függelékeket illeti, és azt, hogy ezeket hogyan lehet folyamatosan aktualizálni, a referencia pontokra szeretnék utalni. Mindig tudnunk kell, hogy ezeket a függelékeket mikor, hogyan, milyen mértékben módosították, és ezért azt kérem, hogy a, delegá- a delegált jogi aktusokkal kapcsolatban még részletesebb tájékoztatást kapjunk. Ezek az én ajánlásaim ezen jelentéssel kapcsolatban. Most pedig várom a javaslataikat a kollégák és az Európai Bizottság részéről. Merci, Madame Ravier. Köszönöm szépen. Infeld kollégának. Igen, elnök úr. Felolvasom árnyék előadónk Louis Michel állásfoglalását, nem tud jelen lenni, elnézést kér, úgyhogy felolvasom összességében, amit ő kíván hozzászólni a vitához franciául. Először is szeretnék gratulálni a amelynek kiváló munkát végzett, és nagyon jó volt az együttműködés az árnyék jelentéstevőkkel. Egyetértek az Európai Bizottság javaslatával, a vízumkötelezettség megszüntetése pozitív jelet küld ez, ezzel erősítjük a kapcsolatokat az egyénekkel, e, e, ez emellett a legális bevándorlás megfelelő e, folyását támogatja. Van emellett egy mm, elengedhetetlen szempont, például a turisták számának növekedése, hiszen az utazások költségei csökkennek. Az említett országok semmiféle kockázatot nem jelentenek illegális bevándorlás, illetve közbiztonság veszélyeztetése tekintetében. Ami az Európai Unió ezzel vízummentességet kap ezen országok felé is. Az AKC-EU tavaly februári illetve múlt februári ülésén beszéltek a beszéltek ezen országoknak az utazási nehézségeiről az Európai Unió felé. Azt kérik, hogy bizonyos kezdeményezéseket fogadjanak el az Európai Uniós tagországok a vízum megszüntetése érdekében mert egyes esetekben a, a szakértők a hivatalos ügyben utazók sem tudnak utazni. Köszönöm szépen az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel és a jelentéstevővel. A jelentéstevő említi az AKC EU plenáris ülését, és azt, hogy ezen az ülésen vessék fel a vízum probléma kérdését, ezt teljes mértékben támogatom, hiszen ez a migrációval és az Európai Uniós országok és az AKC országok közötti kapcsolatok fejlődésével is összefügg. Az azt kérték, hogy optimalizáljuk az, a vízum kiadási gyakorlatot annak érdekében, hogy a hivatalos delegáció tagok hosszabb távú vízumot kaphassanak. Azt gondolom, hogy ez a javaslat átmeneti javaslat lehet a teljes vízumkönnyítés, vízum megszüntetés eléréséig. Az Európai Bizottságot arra kérem, hogy a miniszt az AKC EU miniszterek által elfogadott döntést hajtsa végre. A belga hatóságok eljárását üdvözlöm, hiszen Belgiumban nagyon sok AKC országból érkező személy él, és ide utazik. Köszönöm. Meghallottuk Lui Mise véleményét, Enzio úr következik. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadásért, és egy néhány szót szeretnék szólni az árnyék előadói munkáról sajnos nem tud jelen lenni az árnyék elődő, én képviselem mindeddig. Kiváló munkaviszonyt alakítottak ki, nagyra tartja a produktív és konstruktív együttműködést. Mindenképpen köszönetet mond azért a nagy munkaért, amit ebben az anyagban végeztél, és mindenképpen támogatja az elért eredményeket. Ahogy a bemutatott módon egy kiegyensúlyozott és konstruktív eredmény született a tervezet formájában. Meggyőződés az árnyék előadónak, hogy gyorsan megállapodásra lehet jutni, és a jövőben is élvezni fogja a munkát veled. Köszönöm szépen. Az Európai Bizottság és a Tanács is hozzászólhat. Bizottság, képviselő, Pálman úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Először is köszönetet mondok az előadónak a jelentés elkészítésért. Nagyra tartjuk, hogy megszületett ez a jelentés. Tulajdonképpen a bizottsági javaslatot támogatja. Azért szeretném elmondani, egy jó néhány ajánlás született az előadó részéről. Ezekre szeretnék röviden reagálni és egy kicsit részletesebben kitérni mindenek előtt az ajánlások kapcsán, amit a bizottsághoz juttatnak el, hogy a parlamentet teljes mértékben támogassa a tárgyalások eredményeiről. A vízumkönnyítésekkel kapcsolatban természetesen bármelyik szakbizottság elé, és főleg ezen szakbizottság elé szívesen megyünk, hogy tájékoztassunk az összes szakaszról a tárgyalások során, és ezt mondhatjuk el minden nemű tárgyalásról. E, ugyanez vonatkozik a bilaterális vízumkönnyítések felfüggesztéséről is. Őszintén szólva, jogi szempontból egy ilyen felfüggesztés nem feltétlenül kívánja parlament bevonását, de mi készek vagyunk, hogyha szükségessé válik, akkor erről beszéljünk. Ami pedig azt a javaslatot illeti, hogy megfelelő cikkben foglalkozzunk a listák felülvizsgálatával. Azt gondolom, ez egy nagyon érdekes javaslat, erre reagálni fogunk, de így első reakciónként azt mondhatom, hogy pillanatnyilag a preambulma szereplő kritériumok a bizottságnak nagyobb rugalmasságot, mozgásteret biztosítanak a harmadik államok értékelésében, hogy a vízummentességet megkapják, ami pedig a közleményt illet, amit a parlamentnek és a tanácsnak a bizottság eljuttatott elmúlt novemberben, ebben is az szerepel, hogy a jövő tekintve, hogyha a listát frissíteni kell, akkor újabb kritériumokat is készek vagyunk figyelembe venni, amelyek a vízummentesség gazdasági hatásait is érintik. Ebben a keretben azt gondolom, hogy nagyon érdekes javaslat, ami megszületett, de ezzel is még foglalkoznunk kell, vizsgálni kell. Végül pedig az AKC országokat tekintve, a tagokat tekintve, Sophie Infeld, Louis Michel nevében tért ki ezekre az országokra. Tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehézségek vannak ezen országok körében, ami a párbeszédet illeti a migrációval kapcsolatban, az Ákicsi országokkal. Itt két ajánlást fogadtunk el, amiket egyébként Infelt asszony is elmondott és dolgozunk ezek, ezen ajánlások végrehajtásán. A belga hatóságokat is megkerestük konkrét javaslatokkal, hogyan tudjuk átültetni a gyakorlatba a két javaslatot. Az első tényleg optimalizálni szeretnénk a lehetőségeket a hosszú távú érvényesség révén, és fel szeretnénk felszó, felgyorsítani a hivatalos delegációk esetében az eljárások kezelését. Egy rendszert kívánunk kialakítani az első ajánlás vonatkozásában, ami azt jelenti, hogy az akacsi országoknak készíteniük kellene egy listát azon tagokról, amely, akik az AKC EU üléseken részt vesznek, ezt eljuttatnánk a, a titkárságnak és ők véglegesítenék az AKC országok delegátusait, aztán a titkárság az AKC oldalán az Európai Bizottsághoz eljuttatná ezt a listát, ezt mi továbbítanánk a belga hatóságoknak, és ezt aztán elküldenénk az AKC országok konzulátusainak is illetve az ott lévő konzulátusoknak, és természetesen itt konkrét esetről beszélünk, a belga hatóságok vannak érintve. Tudatosítani szeretnénk a belga hatóságokkal, hogy kik az állandó tagjai ezeknek az üléseknek, állandó résztvevői, tehát hogyha ezek az emberek a vízum kérelmüket benyújtják, akkor akkor gyakorlatilag egy három éves vízum keretében ezt nagyon meg tudjuk könnyíteni. Ami a második ajánlást illeti, hogy felgyorsítsuk az eljárásokat, kötelezettséget vállaltunk arra, hogy bizottságként, hogy a lehető leggyorsabban a delegációiknak itt ezen országokban a, eljuttatunk egy listát, és ők továbbítják a helyi hatóságoknak, a a párbeszéd az EU AKC párbeszéd keretében megszervezendő ülésekről számolunk itt be, és a belga konzulátusokon dolgozó tisztviselők is megkapják a listát. Ez azt jelenti, hogy ha ezek elmennek a belga konzulátusra, ezek az állandó tagok, akkor gyorsabban kaphatják meg a vízumot. E, mint már mondtam, ezt elkezdtük végrehajtani, felállítjuk a rendszert lassan ez egy viszonosságon alapuló dolog, magától értetődően az akacsénak biztosítania kell, szintén, hogy nem várnak az utolsó pillanatig a tagok a vízumkérelemmel, de mert ez eléggé elterjedt, ha amint megtudják, mikor kerül sor egy ülésre, akkor azonnal leadják a vízumkérelmet, hogy gyorsan lehessen kiadni a vízumot. Végül pedig volt egy további ajánlás, hogy mérlegeljük azt, hogy felhatalmazás alapú jogszabályt alkalmazzunk a lista frissítésére. Tudom, hogy az Európai Parlament nem annyira van elragadtatva pillanatnyilag a delegált jogszabályokkal kapcsolatban. Mi óvatosak vagyunk, ugye a listák frissítéséről beszélünk, ez egy a legfontosabb eleme ennek a rendeletnek, és hiszen, és ezért jelentősen megváltoztatnánk delegált aktus keretében az egész rendeletet, és az együttdöntés esetében úgy gondolom az Európai Parlament lényegesen nagyobb hatáskörrel rendelkezik, mint hogyha az Európai Bizottság megkapná ezt a lehetőséget, hogy delegált aktus keretében változtassa meg a listát, de meg fogjuk nézni alaposabban a felvetést, ez nagyon érdekes Szeretném összefoglalni az elmondottakat, köszönöm szépen a jelentés elkészítését, örülök, hogy amennyiben további kérdés van, tovább is válaszolatok. A tanács, Ryan úr, kívánnak reagálni? Igen. Köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet mondok Gabriel asszonynak a jelentés elkészítését. Üdvözöljük a legtöbb ajánlást. Vannak egy a komitológiai tekintetében vannak különböző vélemények. Itt egy együttdöntési folyamatról van szó, nem gondoljuk, hogy delegált jogszabályokra van szükség, vagy észszerű ezeket alkalmazni, de mindenképpen vizsgáljuk az ajánlásaikat, reméljük, hogy gyorsan le tudjuk zárni ezt a munkát. Jelentős támogatás a, a módosítások a melléklettel kapcsolatban is a tanács előtt, és itt konzisztens módon közelítjük ezt a kérdést, és a tanácsban az Egyesült Arab Emirátus kapcsán is a javaslat élvezi a tanács többségének támogatását. Meglátjuk, hogy az Európai Parlament hogyan gondolkodik egy konkrét témában, mielőtt egy végleges döntést hozunk. Azt gondolom, hogy ez szerepel az jelentésben. El tudom mondani, az ír elnökség és az előadó között kiváló együttműködés alakult ki a jelentés elkészítése során, és reméljük, hogy a litván elnökség alatt ugyanilyen jól tudnak együttműködni, és nem sokára be tudják fejezni ezt az anyagot. Vissza Gabriel asszony előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani a kollégáknak, a jelentéstagoknak, akik támogattak, támogatták a javaslataimat, és emellett szeretnék köszönetet mondani az Európai Bizottságnak, hogy részletes válaszokat kaptunk az javaslatokra vonatkozóan, és az utolsó megjegyzésre reagálnék az ír elnökségre. Az Európai Parlament véleménye az Egyesült Arab Emirátusokról, ez egy olyan javaslat, amely nem szerepelt az Európai Bizottság eredeti javaslatában, én mint nem engedhetem meg magamnak, hogy a parlament nevében szóljak hozzá, de, de nyitott szeretnék maradni ezen módosításokkal kapcsolatban. A módosítások benyújtásának határideje július 11-e, és ezek után beszélhetünk erről még, hogy hogy a parlament eldöntse, hogy támogatja vagy nem a javaslatban szereplő pontokat. Köszönöm szépen ezt a rendkívül gyümölcsöző együttműködést az, az árnyék jelentéstevőkkel, és valószínűleg sikerülni fog időben lezárni ezt az anyagot. Szeretnénk ugyanis azt az üzenetet, ugyanis szeretnénk minél hamarabb eljutatni az üzenetünket ezen országoknak. Emlékezhetnék arra, mondja az elnök, hogy a módosítások benyújtásának határa ideje július 11-e 12 óra. Jó. Akkor rátérhetünk a 8-as napi pontra a személyek közötti vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód. Ez egy horizontális diszkrimináció ellenes irányelv. Hadd emlékeztessek mindenkit eh, egy dologra, egy kis együttműködés csendet kérek. Aki elmegy a teremből, kérem csendbe tegye. hogy folytathassuk a munkánkat. Arra emlékeztettem mindenkit, hogy ez a pont, ez a horizontális antidiskriminációs irányelv az elmúlt években folyamatosan foglalkoztatott bennünket, tehát eh, már a ciklus megkezdése előtt, a korábbi ciklusban, 2008-ban eh, kezdődött ez a folyamat. Az Európai Unió még mindig nem rendelkezik horizontális diszkrimináció ellenes irányelvel. A tanács túl sokáig blokkolta ezt a témát, és a tanácsban egyhangúságra van szükség ebben a témában. Úgyhogy a ciklus elején az Európai Parlament úgy döntött, hogy fenntartja e álláspontját, e, amelyet a Bújtendvég jelentésben határozott meg, de aztán 2009. április másodikán ezt el is fogadta a plenáris. Most a Lisszaboni szerződés elfogadása után az egyetértési eljárás vonatkozik erre a témára. A parlamentet arra kérték, csak arra fogják kérni, hogy egyezzen bele a szövegbe, eh, akkor, amikor a tanács ebben már megegyezett. A, most köszöntöm az ír elnökséget, és tőlük várunk választ arra, hogy van-e valami előrelépés a témában. Először az ír elnökséget hallgatjuk meg, és utána a jelentéstevőt Romeva urat. Az ír elnökség, tessék, O'Brien úr. Thank you, uh, and good morning. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Mint már hallottuk az elnök részéről, a javaslat igen lassan halad. Parancsoljon, folytathatom? A javaslat igen lassan haladt, és természetesen egyes tagállamokra nem kívánom ráfogni ezt a dolgot, de elmondhatom, ez nem titok, hogy egy néhány tagállam nem kívánta ezt erősíteni, aztán egy nagyobb csoport támogatta a bizottsági javaslatot, de számos tagállam nehézségeket lát a szöveg konkrét megvalósulásával kapcsolatban. Írországban 2000 óta látjuk, hogy az egyenlő státusz jog alkalmazása nem könnyű feladat. Ezért szeretném elmondani, hogy milyen tapasztalataik vannak ezt a szövegbe, és szeretnénk jelezni. Bizonyos aggodalmakat egyébként a tagállamok kifejtettek. A tagállamok által említett agályok kapcsán elmondhatjuk, hogy új elvek nem merülnek fel, a, a, a, olyanok nem, amelyeket mi Írországban ne alkalmaznánk a saját jogalkotásunkban, de azt elmondhatom, hogy lényegesen messzebb menő dolgok vannak a fékek, a egyensúlyok, a tisztázások területén, és a különböző egymással versengő jogok területén ebben az összefüggésben elmondhatjuk, hogy az elnökségünk alatt az volt a cél, hogy a lehető legtöbb agályt kezeljük, és a szöveget közelebb hozzuk ahhoz a ponthoz, amikor a tanács miniszterei tényleg politikai döntést tudnak hozni majd róla. Elnézést. Mindennek előtt olyan témákra fókuszáltunk, amelyeket a haladási jelentés tartalmaz. Ide tartoznak a hatállyal foglalkozó kérdések, a a hozzáférés az oktatáshoz, a szociális védelemhez, a TB-hez való hozzáférés témája, az a nevelés, az oktatás témájában nagyon fontos, hogy nagyon fontos, hogy tudni, hogy ez nemzeti, kizárólagos nemzeti hatáskör, a fogyatékossággal kapcsolatos ajánlások prioritást élveztek a mi elnökségünk alatt. Ezt a mentességet külön vizsgáltuk ilyen esetekben, és a regionális, a, a vallási, a szexuális orientáció alapján való diszkriminációval határozottan foglalkozni kívánunk. A szolgáltatók esetében mindenek előtt a betegellátásban. foglalkozok ezzel a témával, és ami külön érdekelt bennünket a kis és középvállalatokra gyakorolt hatás, hiszen ezt alaposan megvizsgáltuk, és megnéztük a 13 évvel ezelőtti ír jogot hogyan alkalmazzuk, és azt gondoljuk, hogy itt semmiféle aránytalanság nem fordul elő nem néztük meg a szöveget azon hozzáférés kapcsán, hogy egy külön tervezet született ezzel a területen, és ez a fajta előírás újabb vizsgálatokat követel majd meg, hogy azzal kapcsolatban, hogy a javaslat mit tartalmaz. Vannak más témák is, amelyeket a haladási jelentés tartalmazott, amelyeken még tovább kell dolgozni. Mindenek előtt a biztosítások, a pénzügyi szolgáltatások témája az, amit még alaposan meg kell vizsgálni mindenek előtt eh, az eddigi eredmények kapcsán a litván elnökség eh, tudomásom szerint tovább dolgozik ezen az anyagon, az említett témákat újra felveti, és elmondhatom, hogy a szöveg ö, eh, ö, meg kell, hogy el kell, hogy vezessen egy politikai megállapodásra, méghozzá egyhangú elfogadásra van szükség, és hát 28 tagállam esetében ez nem könnyű feladat. Köszönöm szépen a kommentárt. Most pedig az előadó következik. Nem a bizottság, az Európai Bizottság. Akkor először az Európai Bizottság. Zíken úr. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok mindenkinek a bizottság, az Európai Bizottság nevében köszönetet mondok az ír elnökségnek a nagy munkáért, amit elvégeztek ezen a területen, ezen az anyagon négy egész napos ülésünk van ez sok, itt az ír elnökség alatt, és ez sokkal több volt, mint a korábbi elnökségek alatt. Egy sor téma, amit az elnökség az imént említett, került itt napirendre. Néhányat én is kiragadnék, és hát melyek a legfontosabbak ezek közül. Mindenek előtt sikerült átfogó definíciót a hozzáféréssel kapcsolatban az access szóval kialakítani, mit tartalmaz, és leválasztottuk a támogathatóság, a szociális védelem és az oktatás ügyében. Ez nagyon fontos, hiszen a hozzáférések az a a szolgáltatásokhoz, a javakhoz való hozzáférés mentességével foglalkozik ez az irányelv, ezért ezeket a definíciókat egyértelművé kell tenni a szociális védelem és a nevelés az oktatásügy területén. Mm a haladás ellenére, ami technikai szinten sikerült biztosítani, azért a politikai helyzet nem változott meg. Ismerjük ezt már az elmúlt öt évben, amióta az Európai Bizottság a javaslatot elkészítette. Néhány tagállam még mindig ellenzi az irányelvet alapvető elvi szinten, aztán vannak másoknak konkrét, fontos javaslatokkal, rendelkezésekkel kapcsolatos kifogásai, és hát itt megfelelő elfogadásra nem kerülhetett sor. Ez továbbra is technikai szinten sikerül haladni, és igyekszünk előkészíteni az anyagot arra, amikor a politikai lehetőségek is megszületnek, vagy politikai kerete is megszületik ennek. Reméljük, hogy bár nem tudjuk mikor, hogy nem sokára a végén sor kerül erre az elfogadásra. Négy-öt évvel ezelőtt kezdtük a munkát, nagyon szorosan fogunk együttműködni a litván elnökséggel. Egyébként ők már kifejtették, hogy az ír elnökségtől átveszik a munkát, és az eddig elvégzett és elért eredmények alapján folytatjuk. Most pedig az előadó következik, Romével. <clears throat> Köszönöm szépen. Az első komment, amit itt szeretnék tenni, so új dolgot nem tudok mondani, de mindenképpen ez egy frusztráló dolog, ez az ötödik éve jubilálunk, tehát hogy folytatjuk, és nem haladunk a munkát, és nem haladunk vele. Még mindig ugyanazt a vitát folytatjuk, amit öt évvel ezelőtt folytattunk, ez tényleg frusztráló. Éppen ezért szeretném felhívni a fogyalmat a kulcs szavakra. Itt a választások előtt ez nagyon fontos lenne például, hiszen a 2014-es kampány nem sokára kezdődik, a transzparencia, az átláthatóság, ami tényleg meglepő, hogyha azt mondja az európai lakosság támad bennünket, hogy valami nem született meg. Itt nem az Európai Unió nem mozog, hanem néhány főváros és tagállam az, aki nem működik. Itt nem az Európai Uniót kell hibáztatni. El kell, hogy mondjam, a transzparencia esetében igenis fel kell lépnünk ennek jegyében, és tisztává kell tenni, hogy ki blokkolja ezt a fajta tevékenységet, a tanácsot meg kell nézni, és ők azok, akik nem haladnak. Még nincsen nyilvános véleményem ezzel kapcsolatban. Belső vitákról, magánbeszélgetésekből, társalgásokból, hiszen számos helyen azért folytattam tárgyalásokat, tudom, hogy hol vannak a problémák, kik akadályozzák, és rendkívül aggasztónak tartom azt, hogy olyan nehéz neveket kapni. Azokról van szó, akikkel ezt a nyilvánosság előtt kéne folytatni ezt a vitát. A második pont, Meglepő az is, hogy az összes technikai aspektust olyan nehéz megoldani, hogyha itt vannak azok az államok, akik blokkolnak, nekik van saját belső joguk is, és hát abban már szerepel is tulajdonképpen az irányelv néhány alapvető vonása. Tehát technikai szinten nem láttuk, nem látjuk azt, hogy miért kell évről évre akadályozni a munkát. Azt is szeretném elmondani, nagyon meglepő, hogy könnyen azt mondjuk, hogy a bankok is nehéz megoldást találni bizonyos technikai aspektusokra. Tudom, persze van a külön véleménykülönbségek, ezt nem tagadom le, de ezek az állítólagos technikai problémák könnyen megoldhatók, hogyha némi politikai szándék is kerül mögéje. Ezért másképp kell feltenni a kérdéseket, és elvárjuk, eljárjuk, hogy ezen a területen az következő elnökségek jobban haladjanak. Nem, nem, nem, kell, nem egyformán bírálok minden elnököt, dolgoztam különböző elnökségekkel ezen az anyagon. Voltak, akik kooperatívak voltak, mások volt, kevésbé voltak együttműködőek, de azt kell, hogy mondjam, hogy személyes szinten a felelősséget láttam, hogy haladjanak. Tehát nekem jó kapcsolatai voltak a mindeddig személyes szinten, amit nagyon sajnálatosnak tartok, viszont kértem, hogy az Európai Parlament előadójaként vehessek részt a vitákon, hogy lássam, hogy mi történik, hogy részle, részese legyek a folyamatnak, de ez mindeddig nem sikeres Időnként néhány elnökség esetében erre lehetőség nyílt, de végül is a tanácstól nem kaptam meg azt a lehetőséget, hogy a parlamentet bevonjuk a vitába összességében, mert azt gondolom, hogy azért a végén ez sokat segítene, hogyha megnyílna az a lehetőség, a, amiről beszélt a, a bizottság, akkor tényleg meg kéne ragadni az alkalmat, de ehhez ránk is szükség van mindenképpen nem tudom, hogy én fogom-e befejezni ezeket a tárgyalásokat, de bárki is teszi, mindenképpen a parlamentet be kell vonni a folyamatba. A harmadik pont, amit szeretnék felvetni, világossá kell tenni, hogy fennáll a veszélye, hogy szétválasszák az irányelvet, tehát több lesz belőle. Vannak olyan pozíciók, amelyek megpróbálják megosztani ezt az diszkrimináció ügyét, és ez nagyon veszélyes felvetés. Még egyszer mondom, nem akarom, hogy ez megtörténjen, nagyon ellenzem, ismerjük a korábbi jelentéseket, és kitartok a jelenlegi véleményem mellett. Hogyha diszkriminációról beszélünk, akkor nem lehet szétválasztani az identitásokat, csak azért, mert eleget akarunk tenni egyik-másik kormány kívánságának. Ez tehát a kiindulási pont, nem lehet kérdés, hogy a parlament kitart ezen véleménye mellett egyenlőre. Még nem komoly a veszély ennek, de látom, hogy ilyen törekvések vannak világosá akarom tenni. A, a munkahelyen, csak a munkahelyen van egy egyenlő elbánás. És, és az élet összes területére ki kéne ezt terjeszteni, ezért az érintett emberek számára világossá kell tenni, hogy milyen törekvéseik vannak, mert ők nehezen értik meg, hogy amikor már ennyire világos, hogy ennek a szükségese fennáll, akkor az Európai Unió ilyen keveset tesz. Az utolsó megjegyzésem, a demokráciáról is beszélnünk kell. Az Európai Parlament legalább 12-szer, legalább 12-szer kérte ezek a megválasztott emberek az Európai Unión belül. Tehát kértük a tanács, hogy ne blokkolják ezt. Ez elég. Látni kell, hogy tényleg politikai szándék van, hogy működjön ez az irányelv, és hogy haladjunk vele. És egyszerűen szárom, számomra már nem indokolható a választók előtt, hogy miért lehet ezt még mindig blokkolni. Tehát az Európai Parlament 12-szer kérte, hogy ne blokkoljanak tovább és azt gondolom, hogy fontos dátum lesz októberben a német választásokkal. Persze, hogy nem a német kormány az egyetlen, amelyik problémát jelentett be az irányelvvel kapcsolatban. És nagyon optimista voltam korábbi elnökségek alatt. Szeretném hinni, hogy itt végre megszületik az új irány, és ha megszületik az új német kormány, akkor ez egy olyan téma lehet, ahol már nem blokkolnak tovább. Bízom ebben, de emlékeztetni szeretnék arra, hogyha erre nem kerül sor, akkor nagyon nehéz lesz kampányt folytatni, és az embereket megpróbálni bevonni hiszen az emberek azt látják, hogy egy ilyen fontos témában nem tud haladni az Európai Unió az egyenlőség valamennyi szinten az egyenlő elbenás valamely szinten, és itt nem tudunk előrelépni. Ennyi lenne tehát, amit szeretnék elmondani, és a lehető leggyorsabban el kell fogadni az előírásokat. Meg kell próbálni megoldani az összes technikai nehézséget is, amely felmerülhet, de annak érdekében, hogy megoldjuk a problémákat, nyílt vitát kell folytatni, és megfelelő megoldásokat kell találnunk az de még egyszer mondom, zárt ajtók mögött nem fogjuk tudni meg, megtalálni a megoldásokat, és remélem, hogy egy újabb megközelítés kerülsor. sor. úr, ön is szót kért, köszönöm szépen, elnök úr. Csak hogy röviden elmondjam, a szexuális és transgender ügyekben van egy kisebbség, amely 99 óta, mióta én itt vagyok, tényleg kellemetlen szerepet játszik, és nem megbocsátható. Gratulálni szeretnék az írelnökségnek a rendkívül nagy munkához, amit végeztek a dosszié haladása érdekében. Raúllal is dolgoztam, és másokkal is dolgoztam ezen az anyagon. Látom, jártam Dublinban épp, és pénteken is ott voltam, legutóbbi pénteken, és sikerült azért haladni. Ott látjuk, hogy Írországban a kisebbségekkel való bánásmód mennyit javult. Annak ellenére, hogy a gazdaság ilyen nehéz helyzetben van. Azt gondolom, hogy ez egy kiváló lecke lehet számunkra, hogyha a politikai szándék megvan, mit lehet elérni. Raúlnak teljesen igaza van. Hiányzik a politikai szándék. Németország megoldotta a problémákat technikai szinten, de Németország blokkol a tanács szintjén. Tehát azt szeretném mondani, a valóság az, hogy van 27 tagunk, jó néhány elbújik Németország mögé, és igencsak kellemetlen, hogy az Egyesült Királyság a koalíciós kormány megszületése óta is támogatja a non-diszkrimináció, az antidiszkrimináció témáját. És most az Egyesült Királyság konzervatív, liberális kormánya is ellenállást tanúsít. Ezért aztán, hogyha nem sikerül beindítani egy tényleges folyamatot, demokratikus folyamatot, még csak nem szavazásról, hanem vitáról, eszmecseréről van szó a nyilvánosság előtt, a, tag, a tagállami parlamenteknek is elszámoltathatóvá kell tenni a folyamatot, és az európai polgároknak erre kell törekedniük. Semmi sem ennyire fontos, mint ez. Európa nem egy gazdasági modell. Az Európai Unió a második világháború hamvaiból született meg. Alapvető értékekről van szó. És arról van szó, hogy nem szabad mást feláldozni azért, hogy a saját jogaimat meg tudja védeni, vagy el tudja mérni. Nem lehet a leggyengébeket odadobni ennek érdekében. És hát itt gazdaság, az túl kevés. A politikai szándék mm, néhány nap, hónap alatt megszületne az Európai Tanács ülésein, hogyha gazdasági témákról lenne szó. Azonnal összejönnek. De mi történik alapvető értékek esetében? Berlinben titkos üléseken összeülnek, és semmit sem mondanak az egészről. És Raúlnak teljesen igaza van abban, hogy a végén az Európai Uniót az értékei alapján fogják megítélni felosztani az irányelvet? Tényleg óvok mindenkit ettől, tanács vagy bizottsági szintjén. Hogyha ezt az irányelvet, ha megmerik ezt tenni, hogyha egy hierarchiát alakítanak ki, akkor egy évszázados átkot követnek a parlamentben. Nézzük meg Barozót. Próbáljuk inkább megőrizni, ami van. A parlament egy egyetértett a keresztény demokratáktól a GUEN keresztül, hogy nem tesszük lehetővé, hogy az egyik kisebbséget kijátszuk a másik ellen, és nem lehet több kedvezményt adni az egyiknek, mint a másiknak. Ez nem egy unió, amely a demokrácián alapul, hogy ezt meg akarjuk csinálni. És ha semmi másról nincs szó, Ugye a fogyatékosok, a szexuális orientáció kérdése, és a legkülönbözőbb kisebbségek vannak, be kell vonni valamennyit. És most azzal szeretném lezárni, kedves kollégák, egy kicsit szenvedélyes vagyok ebben az ügyben. Ez talán az ír származásom, a spanyol őseim keverik. Ez egy nagyon kiváló keverék egyébként a spanyol ír ősök esetében. Büszke is vagyok rá hogyha végigmegyünk az úton, és felosztjuk irányelvet, akkor nem érünk el semmit. A gazdasági megcsúszásnak vannak szociális következményei a tagállamok szintjén. Keressük a hibást, keressük a fekete bárányt. Ugye? És nézzük, hogy ki tehet róla. Keressük a hibást. A rasszizmus, az antiszemitizmus, a homofóbia mind felmerül az összes kisebbséggel szemben egyre május 17-én Hágában egy, jelentős, egy jelentést mutattak be a transzfóbiával és homofóbiával kapcsolatban az Európai Unióban. Mindenkit felszólítok a tanácsban, hogyha meggyőzésre van szükség, olvassák el ezt a jelentést, amely sok mindent árul. 93 ezer ember az összes Európai Uniós nyelven, orosz nyelven is megnézte online ezt az anyagot, és itt van Amsterdam, amelyik egy liberális város, de Párizs is. Párizsról is beszélhetnénk. Vannak emberek, akiket ott megtámadnak ezekben a városokban, és brutálisan bánnak velük a szexuális orientációk miatt, mert a diszkrimináció erősödik. Miért erősödik a diszkrimináció? Azért, mert jó kormányok nem tesznek semmit. És akik szeretnének ellenállni, és vannak olyanok, akik azt másoktól sem várják el. Hogyha csöndben maradunk, akkor támogatjuk azt, ami történik. Elnök úr, az ön országa a polgárháború idején látta, mi történik, és Európa látta ezt 1938 eh, és 1945 között mihez vezet a diszkrimináció. Köszönöm szépen, Kesmen úr, és tényleg egy ilyen erős beszédet azt hiszem valamennyien élvezünk. Egy kicsit hosszabb volt ez a beszéd, de vegyük figyelembe az időzítést is, mennyi időnk van. 12.30-ig maradunk, és egy komoly érdemi pontunk még van, amit meg kell beszélnünk. Ezért azt javaslom, hogy igyekezzünk rövidebben összefoglalni a témákat. Ernst asszony. Jönni a szó. Ja, <laughs> vielen Dank. Ähm, Köszönöm szépen. Alapvetően szegénységi bizonyítványt állítunk ki a teljes Európai Unióról, hogy évek után sem vagyunk képesek előrelépést elérni. Az emberek újonganak, és az életükhöz, a szabadságokhoz való nagy hozzájárulást nem tud nem tud elérni az Európai Unió, sőt ellenkezőleg gyakorlatilag továbbra is vitatják az ő szabadságukkal és jogaikkal kapcsolatos kérdéseket. És nyilván az emberek azt kérdezik, hogy akkor miért ilyen kevés a hasznom az Európai Unióból. Ezeknek a dolgoknak tudatába kell lennünk, hogyha öt éven keresztül is csak civakodunk azon, hogy legyen-e ilyen irányelv sem, akkor ez egy szegénységi bizonyítvány mindannyiunk számára. És természetesen ezt nyilvánvalóan fel fogjuk használni a választási kampányban is, ez nem kérdés, nem csak ebben az évben, hanem a következő évben is megteszünk mindent annak érdekében, hogy megmutassuk, eh, hogy hol vannak a problémák. Hogyha megnézzük Németország példáját, akkor ott a Szövetségi Alkotmánybíróság ítéletei világosát tették, hogy például az életási kapcsolatoknak és a házasságoknak az azonos jogusítása az teljesen okafogyott és felesleges dolog, hiszen az, a, a német alaptörvényben, a német alkotmányban ez benne van. Tehát a német alkotmányban következik, hogy világos lépéseket, előrelépéseket kell tenni. Hogyha azonban európai szintre emelkedünk, akkor ez nem történik meg. Nyilvánvalóan ezt föl fogjuk vetni a választási kampányban is, és lépéseket fogunk tenni annak érdekében, hogy például Németország ebben az egész ügyben az Európai Unión belül milyen szerepet játszik. Nem mondhatjuk egyszerűen csak egyszerűen csak azt mondhatjuk lényegében, hogy ez tartalmilag egy botrány Franciaországban százezerek vonultak az utcára a homoszexuális házasság ellen tiltakozva, más országokban embereket vertek meg az utcán a szexuális orientációjuk, a nyíltan felvállalt szexuális orientációjuk miatt. Az emberek sok helyütt csak tétlenül nézték, hogy hogyan vertek el a homoszexuálisokat egy számukra rendezett fesztiválon. Hogyha tehát itt nem lépünk, akkor az egész egyszerűen szégyen az embereknek ezt meg kell mondanunk, és ennyiben ugye támogatjuk az előadót. Thank you, thank you for that. Köszönöm szépen. Tanácsot hallgatjuk meg most. Tanács Tól várjuk, hogy kommentálják azt, amit az Európai Parlament képviselői elmondtak. Tessék. Amit hallottam, azzal nem tudok nem egyet érteni csak azt tudom hangsúlyozni, hogy az irányelvhez egyhangúságra van szükség, az egyhangúság nem létezik, politikai nehézségeink is vannak, amelyekről nem tudok most beszélni, de vannak technikai nehézségek is. Örülök annak, hogy a jelentéstevő felismerte, hogy ezen még dolgozni kell. kell. Ami az irányelv fel szeletelését illeti, hát lehet, hogy történik itt valami olyasmi, ami, amiről én nem tudok, minden esetre a diszkriminációs, különböző diszkriminációs okok közötti hierarchia felállításáról eddig nem volt szó. Biztosítani kell azt, hogy az Európai Uniós kompetenciát megfelelően értelmezzük, és ezen a területen megfelelő védelmet biztosítunk, anélkül, hogy az Európai Uniós kompetenciát ne lépjük túl, de ez nem jelenti azt, hogy feldarabolnánk az irányelvet. Nincs arról szó, hogy a diszkriminációs okok között hierarchiát állítanánk fel. Még bizonyos feladataink vannak, és a miniszterektől várjuk ugye a politikai döntést, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság is úgy gondolja, hogy nagy előrelépésre tettünk szert, de még mindig nagyon sok munkánk van. Jó, Romeva úr, szeretne eh, még hozzáfűzni valamit? Nem? Jó. Akkor ennyi. Akkor az utolsó napi rendi pontunk következik. A Frontex, az Európai Unió tagállamai külső határain való operatív együttműködési igazgatásért felelős Európai Ügynökség. A Frontex mandátumát 2011-ben vizsgálták felül, és a tárgyalások során a parlament ragaszkodott ahhoz, hogy az alapvető jogokat vegyék tiszteletbe. Mm, úgy döntöttek, hogy egy alapjogi ügynökség jön létre, és egy konzultatív fórum, amelyben az NGO-k is részt vesznek. Most itt van velünk Árna ez asszony, az alapjogi tisztviselő, és a konzultatív fórum eh, képviselője. Szilvesztre eh, úr és Kessler úr, két társ eh, elnök van. 2012-ben kezdte meg a munkáját a konzultatív fórum. Arra kértük őket, hogy számoljanak be az elmúlt hónapok tevékenységeiről. Először megadom a szót Arnaez asszonynak, hogy tájékoztasson bennünket, és aztán Kessler és Szilvesztri következnek. Tessék, Arnaez asszony. Okay, thank you very much, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban nagy megtiszteltetés a LIBE bizottság előtt felszólalni. A migránsok jogai és a külső határokon a jog tiszteletben tartása nagyon fontos téma önök számára is. Azt gondolom, hogy nem lehet ellentmondás a határvédelem és az alapjogok között Európában, vagy akár máshol. A konzultatív fórum és én, mint alapjogi e, tisztviselő, e, fontosnak tartjuk ezt. Szeretnék köszönetet mondani, hogy e, együtt hívtak meg erre az ülésre, és remélem, hogy világosan megmutathatjuk azt, hogy hogyan egészítjük ki egymást a gyakorlatban. Az alapjogi ügynökség, a Bécsi alapjogi ügynökség támogatja a munkánkat. 2012. E, októberében kezdtük el a munkát, tehát még csak fél éve e, dolgozunk, de mégis ez egy nagyon intenzív időszak volt, úgy erről szeretnék beszámolni, és a jövőbeli kihívásokról. Az alapvető e, feladatom az, hogy az alapjogok tiszteletben tartását biztosítsam. Tehát pilóta projektek, kísérleti projektek e, esetén megjegyzéseket, megfigyeléseket osztok meg a Frontex-el, és monitorozzuk a Frontex tevékenységét, és meghatározzuk, hogy milyen preventív és korrektív intézkedéseket lehet hozni az alapjogi esetekben. az minden emberi joga kapcsolatban felmerülő témában szerepem van a Frontexben. Teljesen világos a feladatunk és a szerkezet is. Az nemzetközi jognak és az, az 1951-es Genfi egyezménynek illetve a nemzetközi védelem és a visszanemfordítási egyezményeknek meg kell felelni a Frontex intézkedéseinek és a Frontexnek minden fellépése során az alapjogi jogokat tiszteletben kell tartania. Bizonyos fontos alapokat ad a munkámhoz az alapjogi karta, például az alapjogok kérdésének felvetése, illetve képzés során a tisztviselők felkészítése alapjogi kérdésekre. A Frontexnek világosabb irányelveket javasoltam a arra vonatkozóan, hogy felépéseik során tartsák tiszteletben az alapvető jogokat, és a mi és az határátlépőket erről tájékoztatni kell minden ellenőrzés előtt. ezek a javaslatok az operációs műveleti tervekben szerepelnek. A 2013-as egyik fő prioritás az, hogy támogassuk a hatékony monitoring rendszert, és azt, hogy ez az, alapvető, az alapjogoknak megfeleljen. Én nem én vagyok a monitorozó, én, én, én egyszerűen csak egy eszköz vagyok erre, most éppen belsőleg felülvizsgáljuk a struktúrákat, és megvizsgáljuk, azonosítjuk azt, hogy hol van szükség változtatásra. A monitorozási módszer folyik. A Frontex elfogadott egy magatartás kódexet, amely vonatkozik mindenkire, aki a Frontexnél dolgozik, és ez az alapjogok tiszteletben tartását és a nemzetközi védelmi kötelezettségeket tartalmazza, illetve azt az egyértelmű kötelezettséget, hogy ezen jogsértéseket jelenteni kell. A jelentés után egy belső eljárás kezdődik meg. Az információt feldolgozzuk, elemezzük. Én javasolhatok intézkedéseket ezen incidensekkel kapcsolatban, és aztán döntés születik eh, ezekről. Eh, tehát monitorozási feladatom van, bejelentési feladatom, és eh, azonosítanom kell, illetve javasolnom kell a korrekciós lehetőségeket. Természetesen felmerülnek képzési kérdések is. E, a Frontex kollégák továbbképzése, az európai határvédelmi csapatok továbbképzése, az alap, alapjogi kérdésekben. És most véglegesítjük azt, hogy hogyan lehet, tehát a a nemzeti határvédelmi szervek alapjogi továbbképzéseinek programját. A szerepünk a képzés során egy kicsit korlátozott, nem tudok túl sokat tenni ezen a területen, de biztosítanunk kell azt, hogy hogy a szükségletekre válaszolnak a képzések. Láthatják, hogy nagyon sok feladatunk van, és nagyon hálás vagyok, hogy létrejött a konzultatív fórum, amely segíti a munkámat. Megmítenék néhány érzékeny területet. A tengeri határok védelme külön kifejezetten Mm, érzékeny kérdés, ugyanis itt a bevándorlók különösen veszélyeztetik saját életüket. A legmagasabb sztenderdeket valósítjuk meg a műveleteink során. A jövőbeni kihívásokat a monitoring rendszer végrehajtásában tudom meghatározni, és időben kell jogorvoslati lehetőségeket biztosítani, illetve megoldásokat a problémákra. Az UNHCR-rel együttműködünk, aztán a tudatosságot erősíteni kell a képzés során, külön ki kell térni, különösen sebezhető csoportok, gyerekek, nők és emberkereskedem áldozatainak helyzetére. A Frontex eh, szeretné jobban eh, kezelni az emberjogi kérdéseket, és eh, emellett felkészíteni a jelenlegi migrációs áramlatokra az Európai Uniós tisztviselőket. A FRAN és az Aneasum ügynökségekkel működik a Frontex, illetve egyéb szervezetekkel is, amelyek ezen a területen dolgoznak. Várom az önök javaslatait, ajánlatait, ajánlásait, eh, hogy javítsuk a eh, bevándorlók helyzetét az Európai Uniós határokon. Teljes, egyértelmű, hogy ez a mi feladatunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, most a társ előadók következnek, társelnökök. Szilvesztri úr, először, tessék. Jó napot kívánok, kedves képviselők, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk, és beszámolhatunk a konzultatív fórum munkájáról. Mielőtt megadom a szót, vagy átadom a szót Keszler kollégámnak, három alapvető pontot említenék a konzultatív fórum munkájával kapcsolatban. Ami az alapjogi ügynökséget illeti, úgy látjuk, hogy a konzultatív fórum nagyon fontos eszköz az alapjogok védelme tekintetében, nem csak a Frontex, hanem általában a külső határok védelme tekintetében nem csak a Frontexnek segítünk, hanem a Frontex Management Boardjának is, és ez az Európai Határvédelmi Senior tisztviselékből áll. Ez egy nagyon fontos eszköz. Tehát a második pont, amit szeretnék röviden említeni, az az, hogy a külső határokon a helyzet továbbra is prioritás a FRA számára, és a konzultatív fórum társ elnökeként bemutattunk egy jelentést, amely a tengeri határokra vonatkozik. Ehhez volt egy kézikönyv az európai alapjogokról, az Európai Unióban, illetve a menekült jog területén, és ezt az Európai Emberi Jogi Bíróságon is bemutattuk közösen a Frontex-el. Végül pedig, ami a konzultatív fórumot illeti, a FRA eh, eh, a Frontexet eh, oldalag is támogatja alapjogi kérdésekben. Az utolsó pont az, hogy konstruktív elemmel rendelkezik ez a konzultatív fórum. Mi nem vagyunk a Management Board folyamatok tagjai, ezért a Frontexnek fel tudjuk kínálni szakértelmünket, és javaslatainkat arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet javítani a munkájukat. Az emberjogi ügynökség nyilván profitálhat a, a ezekből az ajánlásokból és megjegyzésekből. A konzultatív fórum ez egy nagyon jó lépés volt, és nemzeti szinten is modellnek tekinthetnénk. Átadom a szót Stefánnak, és ő majd beszámol a további lépésekről. Kessler úr! Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak a társ elnökként erre az ülésre ez egyértelmű üzenet a bizottságtól, hogy foglalkoznak a, a témával, és igyekszünk fennálló problémákra a legjobb megoldásokat megtalálni. El kell, hogy mondjam a titkárságnak, hogy nem akarok a részletekbe menni, természetesen a vitanyagot bármikor elolvashatják, de ez így, egy néhány dolgot most mégiscsak szeretnék kiragadni. Először is a konzultatív fórum az önök munkája. 2011-es módosítása kapcsán a megteremtették a jogi alapot a tevékenységünkhöz és a feladatunk az, hogy megfelelően hozzájáruljunk egy ilyen emberi jogos stratégia kialakításához és alkalmazásához. Pillanatnyilag a konzultatív fórum ügynök, két más ügynökségből áll, négy nemzetközi, kormányközi szervezet is részt vesz benne, és a civil szervezetek. 2013-ban négy nagy témára fókuszáltunk. Az első, hogy ajánlásokat tegyünk egy magatartási kódex kialakítására azon tisztviselők számára, akik a közös határellenőrzésen vesznek részt. A második olyan mechanizmusokra vonatkozó ajánlás, amely biztosítja a, a védelmet a, a, a védelmet keresők megmentését, aztán a harmadik a tréninganyagok, kiképzési anyagok kidolgozása és tantervek kidolgozása, a harmadik pedig a konzultatív fórum az alapvető jogokat vizsgálja, és a tranzitországok jogi helyzetének vizsgálatát végzi el. Az összes tagja a fórumnak tisztában van azzal, hogy semmi sem az alapjogi tisztviselők nem tudják a Frontex tevékenységének alapvető problémáit megoldani. Mi nem vagyunk, hogy a fórum nem egy döntéshozó testület, mindösszesen ajánlásokat tehet, és nem képes arra, hogy önmagában megváltoztasson dolgokat a hatásköri ügyekben. Itt hiszen E- ez a feladata a Frontexnek és a nemzeti határőrizeti hatóságoknak. Mi konzultatív szerepet tölthetünk csak be. Az EU határ szakpolitikája egy kritikus vita tárgya volt több jelentésben is. Az ENC külön megbizotja és jelentéstevője megállapította, hogy az európai standardek alakulása jelen szinten nem érte el azt a szintet, hogy teljesen koordináltak tekinthetjük a migránsokkal való fellépés terület az EU elfogadott egy állás, az EU parlament elfogadott egy állásfoglalást a Frontex eh, eh, tevékenységével kapcsolatban. Ez nagyon konkrét ajánlásokat is tartalmazott. Az egyik az, hogy az EU demokratikus ellenőrzése legyen erősebb a frontex kapcsolatban, és biztosítani kellene, hogy a konzultatív fórum eh, az Európai Parlamenttel működjön együtt. Az Európai Ombudsman több ajánlást készített a frontex kapcsolatban, hogy az emberi jogi vetületet hogyan lehetne erősíteni a munkájukban. És ami már elhangzott az imént, hogy jelentés születik az emberi jogokról, ahogy hol sérülnek ezek a földközi tenger térségében a menek menekülők esetében. Valamennyi jelentés felhívja a figyelmet arra, hogy a Frontex szerepe messze túlmegy a tiszta koordináción, amikor a tagállamok lépnek fel. Az ügynökség nézve kötelező a nemzetközi emberi jogi megállapodások tartalma. Éppen ezért tartózkodnia kell minden olyan lépéstől, amely az emberi jogi sérelmekhez vezethet. Ezért a megfe- a, egyébként a rendelet megadja a az ügynökségnek lehetőséget, hogy közös lépéseket és akciókat tervezzen, amikor az emberi jogok sérelme merülhet fel, és elutas biztosíthat bizonyos esetekben finanszírozást is, hogyha egy ilyen veszély felmerül. Bár a hatáskörökkel való bánásmódnak nincsenek konkrét előírásai, tehát egyértelműen kell fogalmazni. Általában egyetértés uralkodik abban, hogy az EU emberi jogi deficitjét a elsősorban a határokon való fellépésnél láthatjuk, de biztosítani kell, hogy eleget tegyünk a nemzetközi egyezményeknek. A jelenlegi keret nem biztosítja a panaszkezelést jelenleg, legalábbis közös szinten nem. Többféle elképzelés van, vannak tagállamok, amelyek részt vesznek bizonyos műveletekben, de azért hatékonyan ezt nem tudjuk összehangolni, amikor az emberi jogi aspektusokat figyelembe kell venni. Éppen ezért a konzultatív fórum véleménye az, hogy az Európai Parlamentnek törekedni kell arra, mindenek előtt az önök szakbizottságának, hogy vitassuk meg az Európai Unió külső határain kialakult helyzetet, és közös sztenderdeket, szabványokat kell kialakítani arra, hogy hogyan tudjuk az emberi jogokat védeni a migránsok esetében. Mint már több kép, mint már képviselő egy néhány perccel ezelőtt elmondta, az Európai Uniót az értékei alapján ítélik meg, ami az én személyes véleményet illeti. A LIBE szakbizottság figyeljen oda a Frontex tevékenységére a külső határokon, és a tagállamokra is. A helyzet a menekültek esetében egy katasztrófa. Ennek ellenére el kell, hogy mondjam, a spanyol és más határőrizeti ügynökségek szorosan együttműködnek már a marokkói hatósokkal abban, hogy hogyan tudják visszaszorítani a menekülteket, de a, elnézést, hogy Spanyolországot most külön megemlítem, ez csak egy példa kívánt lenni. A konzultatív fórum társelnökeként arra szólítom fel az Európai Parlamentet és a Libe szakbizottságot, hogy folytassák a, ezen a területen a tevékenységüket. Köszönöm szépen, hogy hozzászólt a konzultatív fórum nevében, és most pedig itt vannak a képviselők, akik szintén szeretnének hozzászólni a vitához. Papa Nikola úr, egyébként a lista legalább hatan vannak a listán mindeddig, és fél óránk van, tehát kérem, hogy ezt tartsák szem előtt. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Azt szeretném elmondani, hogy köszönöm mindenek előtt a hozzászólóknak a munkájukat és mai napon a bevezetőt és a bemutatót. Ez egy nagy kihívás valamennyiünkkel szemben szerintem, amit itt vitatunk, tehát a Frontex tevékenységén belül, és azt gondolom, hogy természetesen a harmadik államok polgáravel szemben teljes mértékben biztosítani kell az emberi jogok érvényesését, másrészt persze biztosítani kell, hogy biztonságosak legyenek a határaink. És van egy értékelő jelentés Schengennel kapcsolatban, és ott látható, hogy igenis vannak hiányosságok a külső határokon. Nehéz a két törekvést egybe fonni Az első kérdésem a kiképzést illeti. Megemlítették már, hogy, hogy nincsen kellő hatáskörük gyakran, hogy részt vegyenek a kiképzésben, vagy egyáltalán nincsen hatáskörük, de akik részt vesznek a Frontex műveletekben, azoknak az állománya folyamatosan változik, tehát állandóan figyelni kell a hatékony kiképzésre, ez tehát olyas valami, amit nagyon alaposan kell követnünk. A jogalkotói szinten el kell, hogy mondjam, hogy előadó voltam egy korábbi ilyen munkában, és az alapvető jogokat én is vizsgáltam, hogy hogyan alkalmazzák a kiképzésben. Ismerem tehát a szöveget, amelyet megszületett, és igenis ilyen rendelkezések szerepelnek a szövegben tehát azt gondolom, nem igen van itt a parlamentben valaki, aki kijelenteni azt, hogy ez nem élvez prioritás számunkra. Az első kérdésem tehát az, hogy hogyan tudjuk javítani a kiképzést, hogyan tudjuk az önök következtetéseit erre felhasználni, hogyan tudunk a javaslatokat készíteni, hogy javuljanak az erőfeszítéseink ezen a területen, vagy megerősítsük az erőfeszítéseket. Aztán a másik pedig a külső határok Kat nézzük meg a harmadik államokból is, tehát önök is tudják, hogy a Frontex igyekezett megállapodásokat kötni a harmadik államokkal, a határos államokkal, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a közöttük, de természetesen számos területen nem csak az alapjogokról van itt szó, vagy az emberi jogokról van szó, Ebben is részt vettem, és ha, ha önök részt vettek ebben, akkor kérem mondják el, hogy hogy lehetne itt többet tenni. Tehát vannak a, a, a migránsok, akik elérik a határainkat, mi történik, mit lehet kezdeni az embercsempészekkel, hogyan tudjuk ezt a helyzetet jobban kezelni, hogyan tudunk hatékonyabban fellépni a megelőzésben és hogy eh, hogyan tudjuk ezt leállítani, még mielőtt elérnék egyáltalán mi határainkat, a külső határainkat. Utoljára, de nem utolsó sorban. A kérdésem az, hogy hogyan tudjuk leírni a helyzetet két-három évvel azután, hogy az alapvető jogokról beszéltünk önök hogyan látják szakértőként az elmúlt időszakban, hogyan alakultak az emberi jogok? Az ENSZ jelentése megszületett időközben, ezt önök is említették, és egy más szövegek is vannak. Javult ez után a helyzet, vagy nem? Jobb, vagy nem? Véleményem szerint az elmúlt évek során azt láthatjuk, hogy jogalkotói szinten jobb helyzetbe kerültünk, Létrehoztuk ezt a fórumot, az összes szükséges előírást megteremtettük, hogy eleget tegyünk mindenki jogainak, e, és hát persze e, nem romlott a helyzet, a gyakorlatban sem, tehát a problémáink megvannak, vagyis a kérdés, röviden tudnak válaszolni arra, javul a helyzet, vagy nem? Köszönöm szépen, elnök úr. úr következik. În primul rând aș vrea să... Köszönöm szépen. Először is Hernász asszonynak Kessler és Szilvesztris uraknak szeretnék köszönetet mondani az erőfeszítéseikért, ami az emberi jogok és az alapvető jogok területén kifejtett tevékenységüket és a Frontex tevékenységét illeti. A tanácsadó fórum és az alapjogi tisztviselő utaltak arra, hogy a migránsok alapvető jogainak tiszteletben tartása a Frontex műveletei során még hagy kívánni valókat maga után. Szeretném elmondani, hogy mindenképpen számíthatnak támogatásunkra a tevékenység során, és a LIBA eh, bizottság a tevékenységek során folyamatos erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy migránsok jogai tiszteletben legyenek tartva. A Frontexnek a felelőssége, illetve a kompetenciája, a, tevék, a különböző feladatköre az egyre inkább növekszik, és nyilvánvalóan a tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok is ezzel arányosan növekednek. A Frontex egy új építő elem az európai biztonsági rendszerben, és a tevékenységét minden képen úgy kell folytatnia, hogy az ember élet megmentése területén, különösen a tengeren menekülők esetében fontos szerepe legyen. Úgy gondolom, hogy ebben sikeres, sikereket ért el. Hogy a tevékenységüket a gyakorlatban hogyan valósít, meg, és a feladataikat a gyakorlatban hogyan látják el, az nagyban függ önöktől, Nyilvánvalóan önöknek kell közelebbről technikai szinten meghatározni, hogy hogyan tartják tiszteletben a migránsoknak a jogait. Másodszorban szeretném elmondani, hogy az új Schengeni értékelési mechanizmus jóváhagyásra került. Most már felállt, és ez azt jelenti, hogy hogy a határok őrzésével eh, kapcsolatos eh, jogszabályok betartásának ellenőrzése és az alapjogok határon való betartásának ellenőrzése sokkal áttekinthetőbb lesz, és ez eh, és ez átláthatóságot garantál. A menekültügyi csomagnak a elfogadása is előrelépést hozott az elmúlt időszakban, és az európai jogszabályok itt is megfelelő átláthatóságot biztosítanak a migránsok jogai betartásának értékelése során. Úgy gondolom, hogy nagy szakadék van a migránsoknak a jogai, jogainak védelme re vonatkozó jogszabályok és ennek a gyakorlati megvalósulása között ezt a szakadékot mindenképpen csökkenteni kell, és ebben mindenképpen támogatásunkra számíthatnak. Köszönöm ki, Jomasszony. Már nincs túl sok időnk, Jomasszony. Wikström asszony, Wikström asszony, tessék. Ön, dönt el, ön dönti el, elnök úr. úgy látszik, hogy Guillaume asszony van a listámon, de úgy látom, hogy átadja az elsőbséget. Ön, és aztán uh, Guillaume asszony. Hierarchy. There is hierarchy in everything. Ugye mindenben hierarchia van, mondja a hozzászóló. Köszönöm szépen a, az átfogó eh, prezentációt, ez tényleg nagyon eh, élvezetes volt. Én árnyék jelentéstevője voltam a Frontex új mandátumának, és nagyon érdekesnek tartom ezt, úgyhogy köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk. És nagyon büszkének kell lennünk arra, amit elértünk ezen a konzultatív fórumon. Emlékszem, kollégáink Simon Puzutil, aki most már elment, és a többiek is milyen elkötelezettséggel dolgoztunk, és sikerült végül elfogadnunk ezt a jelentést. Most a 2013-as konzultatív fórum munkaprogramról hallottunk. Látom, hogy jól működik a, a, ez a program és ez a szervezet, és nagyra értékelem azt, hogy a konzultatív fórumból mm, kollégák a helyzet monitorozására bevethetők. A közös visszafordítási műveletekről is szeretnék hallani valamit. Az új pénzügyi rendelet nehézségeket okozott a Frontexnek a működésében. Ez milyen hatással volt az önök munkájára, és milyen következményeket látnak ebből a jövőbeni MFF-re vonatkozóan? Emellett az is világos, hogy minden résztvevő szereplőnek tiszteletben kell tartani az alapjogi kartát, és a releváns eszközöket, de azt is tudom, hogy lehet, hogy itt egy gyakorlati probléma merül föl azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket a szabályokat tiszteletben tartani. Azt szeretném hallani tehát, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy tisztázzuk ezeket a folyamatokat, hogy tényleg hatékonyak legyenek ezek az eljárások, és könnyebb legyen panaszt benyújtani. A külső tengeri határok felül vagy ellenőrzésére vonatkozó árnyék jelenti, jelentés árnyék jelentéstevője vagyok. Most kezdtük meg a munkát ebben a témában. És azt szeretném tudni, hogy önök hogyan, miben látják a konzultatív fórum szerepét erre a szabályozásra vonatkozóan, és mi lehet fontos az ön véleménye önök véleménye szerint mit, mit célozzunk meg, és mik a prioritások. Köszönöm, Keller asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ellátogattak hozzánk, és köszönöm, hogy bemutatkoztak, és nagyon sokat dolgoztunk nagyon sokat dolgoztunk itt ebben a szakbizottságban, azért, hogy az önök pozícióját létrehozzuk és elfogadtassuk a tanácssal is. Úgy látom, hogy ebben a szakbizottságban külön elkötelezettségről tesznek tanúbizonyságot a kollégák. Nem szabad az önök, önöket sem túlterhelni. Nyilván nem az a feladatuk, hogy a jogos bevándorlást, vagy a legális bevándorlást megállítsák, vagy ami az ön, önök feladata az emberjogi problémák monitorozása, ezeknek azonosítása, felmutatása. Ez egy nagyon fontos feladat. Három kérdésem van először is ami az ajánlásokat illeti. Önök tehetnek ajánlásokat, tettek-e már ajánlásokat, melyeket, és ezeket milyen reakció követte. Másodszor teljesen helyesen említették a, különbö- a konferencia különböző kompetenciák problémáit, vannak-e valamilyen javaslatuk, van-e valamilyen javaslatuk arra vonatkozóan, hogy a tagállamokkal, a nemzeti eh, határvédő szervekkel hogyan lehet megoldani közösen ezt a problémát? Harmadszor pedig a a súlyos vagy fenn, fennálló, sokáig fennálló emberi jogsértések kezelése. Legutóbb a szakbizottságban Leichmann úrral beszéltünk erről, és ő azt mondta, hogy világos iránymutatásokon dolgoznak most, és kritériumokon, hogy, hogy hogyan lehet ezt, eh, melyek a kritériumok erre. És ez elég régen volt, eh, úgyhogy eddig eh, furcsának tartom, hogy még mindig nem született ebből semmi. Kérdezem, hogy mi ennek az oka, és mi a helyzet. Köszönöm, Ernst asszony. Nos, a Frontext a legnagyobb rémámaink közé tartozik továbbra is, és sajnos újra és újra azt kell, hogy lássuk, hogy újra és újra beigazolódik, hogyha gyakorlatot megnézzük, hogy igenis ez a rémámaink közé tartozik. Szeretnék először is a két előadónak köszönetet mondani, Kessler úrnak és Börsz asszonynak, különösen Kessler úrnak, aki itt világos szavakkal szólt a helyzetről, azok világos szavakkal szólt a helyzetről, és azokról a pontokról, amik minket foglalkoztatnak mindig jó, hogyha vannak monitoring rendszerek, mindig jó, hogyha vannak tanácsadó fórumok, ezt én rendben is tartom, ez, ez nem kérdés, de hogyha már van monitoring rendszer és tanácsadó fórum, akkor ennek legyenek kompetenciái. E, a ajánlási kompetencia, vagy tanácsadási kompetencia túl kevés, ezzel nem elégedhetünk meg. A következő kérdéseim lennének önökhöz, és ezzel kapcsolatban tényleg konkrét válaszokat várok. Anesz asszony. A monitoring rendszer. Beszélt a monitoring rendszerről. Szeretném tudni, hogy milyen eredmények születtek eddig. A monitoring tevékenység milyen eredményeket vezetett, milyen konkrét eredmények eh, eh, adottak ebből. Elmondta ön azt is, hogy egy magatartási kódexet fogadtak el az alapvető és emberi jogok betartásáról, és ez szerint ezeket az emberi jogi és alapjogi jogsértéseket jelenteni kell. Hány ilyen jogsértés jelentettek? az alapjogok és emberi jogok területén, ez szerint a magatartási kódex szerint. Keszler úrhoz pedig a következő kérdésem lenne elsősorban, azon által készített jelentésre van közik ez a kérdés. A műveletek közül mennyit szakítottak meg, szakítottak félbe az emberi jogi jogsértés miatt. Vannak esetleg példák, amiket meg tudna nevezni, olyan példák, amelyekben a műveleteknek a félbeszakítását láttuk. Azt mondta, hogy a panasztétel szinte lehetetlenné vált. Mennyi panasz érkezett, és milyen jellegű panaszok voltak ezek? Esetleg a tények szintjén be tudna erről számolni. Úgy gondolom, hogy továbbra is még csak a dolgoknak az elején vagyunk, és a jelenlegi helyzetet tekintve, eh, és azt tekintve nagyon sok eh, menekülőben lévő ember az életét veszti el, szerencsétlenül jár. Úgy gondolom, hogy a Libe szakbizottságnak továbbra is figyelemmel kell kísérnie ezt a témát. Oh, Madame Guillaume, vous avez la parole. Köszönöm, Guillaume asszony. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, nagyon örülök annak, hogy meghallgathattuk az önök hozzászólásait, és hogy részt vettek ezen az ülésen. Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam előre elolvasni az anyagokat, amelyeket elküldtek, ezt nyilván megteszem később. Egyik árnyék jelentéstevő vagyok, mint Cecilia is. Ennek a fórumnak a létrehozásában részt vettem persze nem idilli a helyzet, ezt tudjuk, vagy legalábbis nem volt idilli az a helyzet, ami ide vezetett, de minden esetre a fórum munkája nagyon kielégítő, és nagyon örülök, hogy ez létrejöhetett. Azt gondolom, hogy Most nem külön az határokon uralkodó helyzetre, illetve a kettős párbeszédre kell kitérnünk, ami létezik a frontex hanem sokkal inkább az önök feladataira. Most nagyon röviden három kérdést tennék fel. Az első az együttműködés, ön önök ezt említették, ezt nagyon fontosnak tartom én is hogy hogyan lehet előrelépni az együttműködés területén, Aztán az információhoz való hozzáférés kérdése a következő kérdésem. Ezeknek az információknak, vagy szavaró, vagy érzékeny információkhoz való hozzáférés. És aztán még egy dolog, egy fontos kérdés, amelyel kapcsolatban önök talán egy kicsit mélyebbre ható munkát végezhetnének. A tervek, kérdések. Köszönöm szépen. Most meghallgattuk a kollégák kommentárjait, mondja az elnök, van néhány percú egy záró megjegyzésre. Kérem, hogy ezt tegyék meg az alapjogi tisztviselő, illetve a két társ elnök szólhat hozzá. ez asszony, tessék. Köszönöm szépen, igyekszem röviden hozzászólni. Ami a tréninget illeti, Számos képzési program folyik, és én, én részt vettem az alapjogi képzésben a határon dolgozó, tehát határőrök részére a Frontex alá tartoznak az európai határvédelmi csapatok, és szoros együttműködésben dolgoztunk ki számukra képzési programokat. Együttműködés harmadik országokkal. Összefoglalva. Az Frontex együttműködik az Európai Külügyi Szolgálat keretén belül harmadik országokkal, és vannak kétoldalú egyezményeink bizonyos országokkal, amelyek a technikai aspektusokat vetik fel, képzés, kockázatelemzés, illetve egyéb aspektusokat. Már máskor is feltették számomra ezt a kérdést az eredeti prioritás az az volt, hogy az Európai Unión belül maradjunk, nem pedig annyira kifele forduljunk. Tehát először a monitoring rendszer létrehozása volt a prioritásunk. De a harmadik országokkal való együttműködést a jövőben napirendre tűzzük. Jobb vagy rosszabb a helyzet? Nem voltam itt három évvel ezelőtt. Én látom az, de most látom az előrelépést. Sok esetben jobb a helyzet. Értékelnünk kell az együttműködést. A konzultatív fórum milyen hatással volt az eddigi működésre, ezt hat hónap alatt megítélni még nem igazán komoly, úgyhogy ezzel még egy picit várnunk kell. Köszönöm a támogató szavakat. Ezeket nagyra értékelem. A konzultatív fórum fog válaszolni a többi kérdéssel kapcsolatban. Én nekem van mandátumom a közös műveletek felülvizsgálatára, vagy vizsgálatára. Guillaume asszony, semmi problémám nem volt eddig az információkhoz való hozzáféréssel. Ami az ajánlásokat illeti, ahogy említettem, Én megvizsgáltam az operációs terveket, és tettem javaslatokat arra, hogy hogyan lehet ezekben az emberi jogokat jobban védeni, és ezeket komolyan is vették, úgyhogy ezen a területen nem panaszkodhatom. a műveletek felfüggesztése, illetve leállítása. Hát először információt küldünk, ezeket ez, ez megérkezik, ezeket elemzik, és a menedzsment dönt erről. Ezekben a csomagokban benne vannak a saját javaslataim és elemzésim, elemzésem. mi az, ami komoly, mi az, ami, ami tartósan fennálló probléma, ennek az értelmezése még további tisztázásra szorul. De természetesen lehet javítani a még a feltételeken ezen a területen is. A monitoring rendszer eddigi eredményeivel kapcsolatban elmondanám, hogy ez összefügg azzal, hogy kik vesznek részt eh, az operációban, eh, eh, vagy a műveletben, és milyen véleményük van erről, az nem annyira nehéz információt kapni, de egy dolog a nyers információ, és egy másik dolog ebből ügyet csinálni, tehát a vádak utánkövetése, ez egy komoly feladat. Hat jelentést kaptam a megérkezésem óta, jogi jogsértések kapcsolatos aggodalmakkal, vádakkal kapcsolatban. Ezeknek az utánkövetése folyik, de már eleve az sikerült elérni, hogy az alapjogokra milyen hatással van ezen ügyek tudomású vétele. Köszönöm szépen. Már nincs, már nincs sok időnk, Kessler úr. Igyekszem majd tényleg rövid lenne. A kérdések válasza nyilván egy órát igényelne tulajdonképpen. Nos, mi nem veszünk részt a harmadik országokkal mm, folyó együttműködésben ezen a területen, és megállapodások szövegezéseben sem veszünk részt. A helyzet javul -e az elmúlt évek alatt, 14 év alatt tényleg a, szkeptikus vagyok, persze javult valamit a helyzet a rendelet megszületésével és szövegezésével, de mm, az események nem azt mutatják, hogy lényegesen. kérem, emlékezzenek arra, 2013 eleje óta dolgozunk a konzultatív fórum tagjai elvégzik a munkájukat, ahogy kell. De ez nem fő munkahely, nekik vannak még más kötelezettségeik is, tehát eh, minden várakozásnak nem tudunk eleget tenni az elvárásoknak, mit mondtam, mit mondtam már. Nem, nem tudjuk eh, a, kont, a parlament demokratikus kontrollját átvállalni. Ami pedig a, deleg, a konzultatív fórum delegációját illeti, vagy delegálását illeti a közös ellenőrzések kapcsán, ezt tagállamoknak kell vizsgálniuk. A monitorozást a tagállamok szintjén kell megoldani nem tudjuk ezt a rendszert mi fenntartani. Wikström azt kérdését most kihagyom. Keller asszony kérdése, mint már elmondtam, 2013 óta dolgozunk, és éveleje óta, tehát túl sok ajánlást nem tehettük még ezóta hivatalos szinten. van egy igazgató tanács a Frontexnél is, stb. Tehát hivatalos, formális ajánlásokat mi nem tudunk megfogalmazni, de mások is dolgoznak ezen a területen. Ami pedig a kritériumokat illeti, mikor lehet bizonyos hatásköröket használni, alkalmazni. Én igazgató tanácsi üléseken vettem részt. Azt kell, hogy van némi szkepszis bennem, de látom azért a pozitív jeleket is, a pozitív reakciókat. Nem születtek még olyan műveletek, amelyek során ezeket a standardeket alkalmaznak, és nem kap kapunk egyéni panaszokat. Nem a mi dolgunk, ha igazából nem mi vagyunk ezen a területen aktívak. Ami pedig az információt illeti, a, a, alapvető jogi tisztviselőként nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt ö, operatíve kezeljük, a bürokráciát nem mi alkalmazzuk ezen a területen. Hát bizonyos dokumentumokhoz kell hozzáférnünk, tehát itt vannak nehézségeink, amikor ezt a hozzáférést keressük. Köszönöm szépen. Csak nagyon röviden egy-két pontot. Skakella asszony kérdésére térnék ki, ami az ajánlásokat illeti. Csak elmondja, hogy érezzék, hogy miről is van szó, hogyan működik a konzultatív fórum. A magatartási kódex kapcsán elmondhatom, hogy első körben, első fordulában a konzultatív fórum egy néhány kommentárt tett, mint egy 30 pontba foglaltuk ezt össze. Mondjuk a mintegy felét integrálta a Frontex teljes mértékben, egy ötöt részben, és tizet nem integráltak, nem vettek figyelembe. Tehát van hatásunk, de nem teljes mértékben valósul meg, amit szeretnénk. Aztán egy kérdés, amit sokan feltettek, hogy javult a helyzet összességében. Itt az alapvető ügynökség, jogi, alapjogi ügynökség róta én szeretném megismételni, amit eh, Annes asszony már elmondott korábban, mi azt gondoljuk, hogy jelentős változások vannak a dokumentumokban, papíron nagy a változás, de amire most koncentrálni kell, hogy ezek a változások átkerüljenek a gyakorlatba. Tehát a határokon tényleg eszerint dolgozunk. Azt hiszem ez a következő fontos feladat. Köszönöm szépen, hogy összefoglaló jelleggel szólaltak meg, és hogy kész, készek voltak arra, hogy eljöjjenek és elmondják a véleményüket. Köszönöm a részvételt, a nagy vitát, és szerintem ez meg fenn kell, hogy maradjon. Úton vagyunk, útközben vagyunk még, és most elengedem önöket, július 8-án folytatjuk a munkákat három órakor.